Jó napot kívánok mindenkinek. Please use your headphones. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. yes, I can hear you. A segítő technológiákról szóló workshopon Szeretnék bemutatkozni, Kósa Ádám vagyok, Európa parlamenti képviselő, az egyik kezdeményezője ennek a mai témának. A mai workshop arról szól, hogy a robotika hogyan tudja majd segíteni a fogyatékossággal élőket a jövőben. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a rendezvényen, azokat is, akik az internetes közvetítésen keresztül, webstreamen keresztül követik a mai találkozónkat akik a Twitteren aktívak, azokat arra kérem, hogy használják a hashtag Stoability címet. Az összefoglalót megtalálják maguk előtt, és ezen szerepel ez a hashtag cím, amit lehet használni. A mai tanácskozás alkalmából a STOA csinált egy filmet, egy videót, ami kiemel párat azokból a fontos témákból, amikkel a mai napon foglalkozni fogunk. Azt javaslom, hogy most nézzük meg ezt a rövid kis videót. Assistive technologies can help fulfill the objective a segítő technológiákkal befogadó környezet, társadalom, oktatás, foglalkoztatás és állampolgárság teremthető a fogyatékkal élők számára. Bár a technológia segíthet, ne feledjük, hogy nem teszi lehetővé az erőfeszítés nélküli beilleszkedést. Ha sok helyet foglal, sok kábel vagy alkatrész kell hozzá, és nehéz használni vagy szállítani, a használója figyelmét az eszköz köti le, így nem élheti át, milyen a befogadó környezetben lenni. A segítő technológiákat sokan a fogyatékossággal élők magánügyének tartják. Pedig valójában mindenkinek egyenlő jogokat biztosíthatnak. Ez tehát közügy, ami az egész társadalmat érinti. Nem csupán arról van szó, hogy a társadalom egésze a fogyatékkal élőkkel együtt érintett, hanem arról, hogy mindannyian sokat tanulhatunk és tapasztalhatunk. A fogyatékkal élők nap mint nap diszkriminációval és akadályokkal találják szemben magukat. Nem tudnak egyelő félként részt venni a társadalmi életben nem teszik lehetővé számukra, hogy részt vegyenek az általános oktatásban, hogy munkát kapjanak, hogy önálló életet élhessenek, szabadon közlekedjenek, szavazzanak, sportoljanak, kulturális tevékenységben vegyenek részt. Nincs ugyanolyan hozzáférésük a társadalombiztosításhoz, az igazságszolgáltatáshoz, az orvosi ellátáshoz, és jogi kötelezettségvállalási szabadságok is korlátozott. Aránytalanul nagy számban élnek fogyatékos személyek a fejlődő országokban, gyakran a társadalom perifériáján és szegénységben. A fogyatékkal élők azonban nagyrészt láthatatlanok maradnak, gyakran akkor is kiszorulnak a vitából, ha a saját jogaikról van szó. Ezért aztán nem tudnak valamennyi emberi jogukkal élni. Szembe kell néznünk az európai demográfiai trendekkel. Számítások szerint az EU munkaképes korú lakossága 2010 és 2050 között 48 millió fővel 16%-kal csökken. Az időskorúak száma 77%-kal 58 millió fővel emelkedik. Ez komoly gazdasági terhet jelent, valamint radikális változást társadalmi szokásainkban és értékeinkben. A WHO becslései szerint a világ lakosságának 15%-a több mint 1 milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal. Ez Európában több mint 80 millió főt jelent. A súlyos fogyatékossággal élők 75%-ának nincs lehetősége arra, hogy részt vegyen az európai munkaerőpiacon. A fogyatékossággal élők aránya folyamatosan nő. Többek között azért, mert idősödik a társadalom, és egyre több a krónikus betegek száma. Megfelelő felkészülés és tervezés nélkül mindennek komoly negatív következményei lehetnek. A gazdasági és demokráciai tendenciák mellett a technológia fejlődése is befolyásolja a foglalkoztatást. A közeljövőben például az európai szolgáltatási szektorban a munkahelyek 50%-át intelligens, komplex robotok válthatják fel. A robotok a fogyatékkal élők és a többiek közti különbséget megszüntetik, mindenki egyformán arárendelté és kiszolgáltatottá válik. Lehet, hogy ez megtörténik, és mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk majd szembe, mint a fogyatékossággal élők ma. Ezért kellene már most segítenünk a fogyatékossággal élők beilleszkedését, hogy ne érjenek bennünket meglepetésként a technológiai és társadalmi változások. Hogyan segítheti a fogyatékkal élők befogadását? Az egyik módja a segítségnyújtásnak, ha ön is megtanulja a nemzetközi jelnyelvet. Nagyon érdekes volt a videó, amit láthattuk, ezt nagyon szépen köszönjük a Stoának hogy elkészítették ezt a felvezető filmet. Így most már mindenki számára világos, hogy milyen kérdéseket Digital communications have become essential for citizens and businesses everywhere in Europe. Nowadays we are, we are online every time. We use the online tools to, to speak with each other, our friends, our family, our partners, uh, to, to make sure. Elindult egy videófelvétel közben. Oké. Okay. Mielőtt az előadásokra rátérnénk, kettő fontos információt szeretnék megosztani önökkel. A terem bejárata mellett találnak számos kiadványt a STOA kiadványai közül. Köztük van egy brossúra, ami kifejezetten a mai témánkról, a mai eseményről szól. Ez a kiadvány azokkal a szek technikákkal, technológiákkal foglalkozik, amik segítik a fogyatékossággal élőket. Az ő hiányzó képességeiket ő, pótolja, és így biztosítja az önálló életvitelüket. A mai workshop és a későbbi kutatás célja az, hogy a különböző jogi, etikai és technikai oldalakról is megvilágosítsuk az elkövetkezendő technológiai fejlődések hatásait, hogy milyen hatással lesznek ezek a társadalomra, a fogyatékossággal élők és minden ember számára. A brosúrának az utolsó fejezete, ezt szeretném az önök figyelmébe ajánlani, ez azzal foglalkozik, hogy vajon az Európai Unió jogalkotása hogyan fogja tudni biztosítani az új innovációs lehetőségeket, a hátrányos megkülönböztetést, az orvosi vagy emberjogi megközelítés hogyan tud jól megvalósulni. Hogy tudjuk-e egységesíteni a technológiákat, egységes megoldások lehetnek-e, amik valóban minden ember érdekét tudják szolgálni elérhető áron lesznek ez e- a technológiák. Tehát rengeteg kérdés felmerül, amivel érdemes itt foglalkoznunk. A másik fontos információ maga a projekt, ami az első lép, aminek az első lépése ez a mai workshop. Az Európai Parlament Szociális és Foglalkoztatási Bizottságának tagjaként én javasoltam, hogy a STOA kezdjen el egy ilyen kutatást egy olyan tudományos jelentés készüljön a segítő technológiákról, ami a fogyatékossággal élő emberek számára a társadalmi, az oktatási vagy a munkaügyi integrációt, befogadást segíti elő, különös tekintettel a látássérültekre, a hallássérültekre, vagy a kognitív észlelési akadályokkal küzdő személyekre. A projekt akkor lesz sikeres, hogyha az új technológiákat használó személyek speciális igényeit helyezzük előtérbe, hiszen ezeknek a technológiáknak pont az a célja, hogy pótolják vagy kiegészítsék a most fennálló képességeket a fogyatékossággal élő személyek számára. Ugyanakkor nem gondolom, hogy helyes lenne csak a technológiákra koncentrálni, hanem azt gondolom, hogy szélesebb spektrumban kell vizsgálni a kérdést, hogy nem csak a fogyatékossággal élőket, hanem minden embert segítsenek ezek a technológiák. Illetve foglalkozni kell azzal is, hogy a technológiákkal kapcsolatos félelmeket hogyan tudjuk kezelni a jövőben. Meg kell nézni, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek vannak milyen lehetséges irányok lehetnek a jövőben. A mai találkozónknak tehát az a célja, hogy mindannyian elmondjuk azt, hogy mire vágyunk, mi az, amitől félünk, mert ugye látjuk, hogy ugrásszerű fejlődés van a technológia világában. Nagyon remélem, hogy lesz haszna a mai találkozónak, amivel közösen előrelépést tudunk elérni annak érdekében, hogy olyan hatékony elemzés szülessen, ami segíti a jogalkotók munkáját a jövőben. Egy kérésem lenne minden résztvevő számára. Találnak maguk előtt egy kérdőívet az előadók felé, lehet kérdezni. Az első előadónk Ausztráliából jelentkezik be. Ott most egyébként évfél körül jár az idő, tehát nagy megtiszteltetés, hogy ennek ellenére is elvállalta az előadás megtartását. Tehát kérem, hogy aki az első előadó felé szeretne kérdést föltenni, az mielőbb írásban ezt tegye meg, ezt össze fogjuk gyűjteni, és akkor fel fogjuk tenni a kérdéseket neki, és megpróbáljuk megoldani, hogy a végén élőben tudjon válaszolni a kérdésekre. Az Ausztrál előadónk egy nagy hírű szakember, szakértő, Ron McCallum, aki az ENSZ fogyatékossággal élők bizottságának volt az elnöke 2009-től 2014-ig. McCallum professzor egyébként a munkajog elismert szaktekintéje, nagy tapasztalattal rendelkezik a segítő technológiák területén. Születése óta látássérült tehát saját maga is megtapasztalta, hogy milyen változásokat hozhat a segítő technológia az életünkben. Tehát szeretném most megadni a szót Ron McCallum professzornak Ausztráliából, Skype-on keresztül fogja megtartani az előadását. Üdvözöljük szeretettel! Thank you very Köszönöm szépen! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament tudományos és technológiai csoportját megszólíthatom, és önöknek beszélhetek a segítő technológiákról. 60 évvel ezelőtt jártam én iskolába, és akkoriban a látáskárosultak nem nagyon tudtak munkát találni. Az irodai munka nem volt megfelelő számunkra, ehhez írni, olvasni kellett volna. Én a Braille írást megtanultam, de nem volt még Braille írógép, és minden egyes pöttyöt kézzel egyenként kellett a papírba beütnünk, így tudtunk írni és olvasni. Aztán a 60-as évek közepén magnókazettákat alkalmaztunk, így tanultunk Ausztráliában, ezek Kanadában is elterjedtek, és aztán egyre fejlődött a technológia. Mindent felolvastak számomra magnószalagra. Ez azt jelentette, azt jelentette, hogy a tudományos munkám, illetve a tanulmányaim igen hosszas időt vettek igénybe. Minden magnókazettát meg kellett hallgassak. A 80-as években következett be egyfajta forradalom a fejlett világban. Ez pedig a számítástechnika fejlődésével állt elő, a számítógép alapú alkalmazkodó technológiák segítségével. Körülbelül 1992-ben eh, jelentek meg az Apple számítógépek, 94-ben indult be a Microsoft a DOS operációs rendszerrel. A 90-es évek közepére voltak már olyan tapasztalt és ügyes személyek az USA-ban, Ausztráliában, Japánban, amelyek olyan, akik olyan szoftvert tudtak készíteni, amely felolvasta, hogy mit látható a számítógép képernyőjén. Aztán később, az 1980-as években például Ray Kurzweil és mások által írt programok lehetővé tették azt, hogy a vakok beszkeneljék a dokumentumokat a számítógépe, és a számítógép felolvasta ezeknek a dokumentumoknak a tartalmát. Mindez hatalmasan megváltoztatta az én életemet. Most volt az első alkalom, hogy el tudtam olvasni valamit, és nem kellett könyörögnöm másoknak, hogy olvassák fel nekem, hanem én magam a számítógép segítségével el tudtam olvasni ezeket a dokumentumokat. Azt hiszem, hogy erről még nem is álmodtam, olyan technológiai fejlődés következett be. Most így már részt tudok venni bírósági ülésen, administratív bíróság ülésén, tudok a Sydney Egyetemen tanítani, és így tovább, és az összes anyag elérhető az interneten. Én eh, egy szkenet használtam a könyvek beszkenelésére. Most már van a smartfonomon, az okos telefonomon egy szkenelő program, az internetről le tudok tölteni anyagokat az okos telefonomra, és el tudom ezeket olvasni. Hát ezt soha nem gondoltam volna hat éves iskolás fiúként. Soha nem gondoltam volna, hogy ide jutok. Én azt gondoltam, hogy hát igen, majd egy gyárban fogkeféket fogok gyártani, de arra biztos, hogy nem gondoltam volna, hogy az ENSZ egyik bizottságának tagja lehetek, vagy hogy egyetemen taníthatok. Rengeteg akadályjal néznek szembe a fogyatékkal élő személyek, különösképpen a vakok. Nagyon sok internetes honlap nem elérhető a számunkra. A WWW Konzorcium 3, ugye a V3C elnevezésű konzorcium standardeket készített, standardokat az internetre vonatkozóan. De amikor én az ENSZ-ben dolgoztam, még akkor is bizonyos időbe telt, hogy megértessem, hogy mit jelentenek ezek a standardok. Marokkóban született a Marrakes szerz, marakesi szerződés, amely a könyvek, elektronikus és braille formában történő mozgását tette lehetővé a határokon túlnyúlva. Remélem, hogy minél több ország csatlakozik ehhez és ratifikálja mindezt, hiszen a vakok számára így juthatnak el a könyvek. Spanyol, franc és anglia nyelvű könyvek remélhetőleg a fejlett világból eljuthatnak a fejlődő országokba, és lehetővé teszik, hogy a fogyatékkal élők is oktatásra tegyenek szert a számítógép megváltoztatja az életünket. Képzeljék el, akik ebben a teremben ülnek. Az önök életét is megváltoztatja a számítástechnika, és az enyémet is. Rengetegen vannak, akik vakok, vagy nagyot hallók, vagy halláskárosodással küzdenek, és most csatlakozhatnak hozzánk, hallgathatják akár ezt az ülést is. A hozzáféréssel, a hozzáférhetőséggel foglalkozott az ENSZ bizottsága is. Nem csak az épületekhez való hozzáféréshez vagy a közlekedésről van szó, hanem arról is, hogy az információhoz való hozzáférést biztosítsuk a fogyatékkal élő személyek számára. A segítő technológiákhoz való hozzáférést is biztosítani kell. Méghozzá az információt alternatív formátumokban kell elérhetővé tenni. Van itt egy probléma persze a berendezések költsége. Nekem az a szerencsém, hogy én egy fejlett országban születtem, és a munkámnak köszönhetően a fizetésemből meg tudom vásárolni ezeket a berendezéseket. Egyre több olyan berendezés van, amely elérhető, de nagyon sok vak társam a fejlődő országban nem engedheti meg maguk ezeket magának. 4 millió vak gyerek él a világon, akik semmifajta oktatásban nem részesülnek. És több mint 4 millió gyermek él, aki süket, akik szintén nem részesülnek oktalásban. Tehát valamilyen programot kell létrehoznunk, amelynek a segítségével az ő számukra is eljutatjuk ezeket a technológiákat. Európában is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyenek standardok. Európa ratifikálta az ENSZ egyezményt, amely a fogyatékkal élő személyek jogairól szól. Tehát a hozzáféréssel itt is foglalkozni kell. Én azt hiszem, nagyon különleges helyzetben lévő emberi lény vagyok. Az őskortól fogva élnek és éltek vakok a Földön, de én vagyok az első olyan generáció tagja, amely a technológia segítségével mindent el tud olvasni és lépést tud tartani a többiekkel. Elég visszatekintenem az első világháborúra, száz évvel ezelőttre, ahol nagyon sok e, európai és ausztrál elveszítette a látását, és ez azt jelentette, hogy a lehetőségeik az életben leszűkültek. Most én, más vakok és látáskárosultak fantasztikus technológiát e, használhatnak, és remélhetőleg így bővítjük a lehetőségeinket, és remélhetőleg még több robotika áll majd rendelkezésre, hogy segítsen mindenkit. Ha mindannyian idősek leszünk, és szükségünk lesz a robotikára, remélhetőleg ez a rendelkezésünkre is áll. Tehát nagy megtiszteltetés az, hogy a 20. század első időszakát megtapasztalhattam és hogy egy kis szerepet játszhattam az ENSZ működésében, és nagyon szépen köszönöm, hogy az idejüket rám szánták. Köszönöm szépen megkelem úr, professzor úrnak a nagyon nagyon megtisztelőnek tartom, hogy az idejéből áldozott és a rendelkezésünkre állt, és megosztotta velünk a nézeteit. Most elbúcsúzunk tőle, és arra kérem a kedves hallgatóságot, hogy a kérdéseket, amit szeretnének feltenni számára, írásban gyűjtsük össze, és akkor megpróbáljuk megpróbálunk ezekre választ kapni professzor úrtól. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. A következő előadónknak szeretném megadni a szót, aki Magyarországról érkezett hozzánk, Kuti Antal, az E-Group vállalat igazgatója és tulajdonosa, aki közel 20 éve rendelkezik nemzetközi tapasztalatokkal a telekommunikáció és a szoftverfejlesztés területén. Az elmúlt hét évben Hongkongban, azt megelőzően pedig Tokióban, illetve Londonban dolgozott. A közelmúltban fejlesztették ki a kontakt rendszerét, ami mobileszközön keresztül nyújt professzionális jelnyelvi tolmácsszolgáltatást hallásérültek siketek és nagyot halló felhasználók számára. Most megadnám 20 perc erejéig a szót az előadás megtartásához Kuti úrnak. That's there. Okay. Good afternoon. E- Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Megtisztelő, hogy itt lehetek önök között, és bemutathatom önöknek gondolataimat. Elsőként valami személyeset szeretnék mondani. Én magam nem tartom magamat szakértőnek a fogyatékkal élőket segítő technológiában, hanem inkább vállalkozónak, megcsináló embernek érzem magamat, aki új dolgokat szeretne létrehozni. Számomra az élet abból áll, hogy játszom a technológiával, és új dolgokat hozok létre minden ember örömére és segítésére, az egész emberiség megsegítésére. Ezt tartom fontosnak. Háttérként az elnök úr, Kósa úr már elmondta, hogy a szoftveriparból érkeztem, de nagyon sok kutatást végeztem a videokommuniká- videokommunikációban és a beszédfelismerésben, és számos más területen is. A lényeg, a lényeg az egésznek az, hogy összekossuk, össze tudjuk kötni egymással az élet különböző területeit, a különböző tapasztalatokat, és ezt szeretném önöknek ma bemutatni, hogy én hogyan látom ezeket a károsulásokat, ezeket a fogyatékokat fogyatékosságokat. Először is sajnálom, hogy a hátsó sorokban ülők nem láthatják a prezentációmat. Ez az egyik legfontosabb lecke a mai napon, hogy milyen kiváló a technológiánk, de mégsem láthatja mindenki, aki túl messzire ül a technológiától. Ezért én magam beszélni fogok, és remélem, hogy ez is segít majd. Bizonyos vagyok benne, hogy a diáim azonban még annál is érdekesebbek, mint amit elmondok, ezért lehet, hogy az üzenet egy kicsi része elveszik. Nos, apróságokat mutattam be idáig. A megközelítés sem alapja az, hogy újra definiáljuk azt, hogy mit is jelent a fogyaték. Én magam inkább a képességi oldalról szeretném megközelíteni, és bemutatom, hogy a technológiai oldalról a fogyatékosság definíciója hogyan tud segíteni az egész társadalomnak. Évszázadok óta arra korlátoztuk a bekorlátoztuk a fogyatékosság meghatározását azzal, amit a társadalomban meghatároztunk. A 21. században viszont a szakadék óriási mértékben lecsökkent, mint ahogy az előzőekben is hallhattuk, a technológia fejlődésének köszönhetően. Hogyha megvizsgáljuk a fogyatékosság definícióját a Webster angol szótárban, azt mondja, hogy egy olyan egy olyan körülmény, amely bekorlátozza egy személy fizikai vagy mentális képességeit, avagy annak a nem képessége, hogy valaki normális módon tudjon elvégezni egy adott műveletet. Felmerül, felmerül a kérdés, mit nevezhetünk normálisnak a 21. században, vagy azon túlmenően a jövőben, hiszen nem a múltról szeretnék beszélni. A prezentációm erre a problémára fog összpontosítani. Emellett azonban természetesen szeretném bemutatni önöknek azt a szolgáltatást, melyet Magyarországon dolgoztunk ki a sikert társadalom számára. Úgy gondolom, hogy ez egy jó példánya annak, hogy hogyan tudjuk kombinálni a jó módszereket, a jó embereket és a csapatmunkát, hogy valami újat hozzunk létre. Hallhattunk már statisztikai eredményeket arról, hogy több mint egy milliárd embert, embert érint ma a bizonyos fogyatékosság a világon. 200-400 évvel ezelőtt ez még jóval több is lehetett, napjainkban azonban minden hetedik ember számít fogyatékkal élőnek. Lehet, hogy pár száz évvel ezelőtt még más szám lett volna, százalék értelmében, ugyanis akkoriban nem definiáltak mindenkit fogyatékkal élőnek, kivéve, hogyha valakinek nagyon egyértelmű volt, hogy siket vagy vak. Tehát ez már egy óriási előrelépés, hogy mit tekintünk fogyatékkal való élettel, életnek. Ez az első gondolat. Ha tovább lépünk az új definícióra, az új elképzelésre. A következő dián a múltat láthatják kékkel a fogyatékkal élők jelen, jelennek meg, pirossal pedig a többiek, amit régen normálnak neveztünk. És ezek között egy óriási szakadék volt. Akkoriban az úgynevezett normál tömegből könnyen átjuthatott az ember a fogyatékkal élők közé, de a másik irányba nagyon nehezen. Az egyik irányból tehát könnyű volt fogyatékkal élővé válni, viszont onnan pedig nagyon nehéz volt nem fogyatékkal élővé visszaváltozni. Most pedig itt állunk. Ma láthatják, hogy a kék és a piros területek kezdenek egybeolvadni. Ez a jelen idő leképezése. Vannak tehát olyan fogyatékkal élők, akik úgymond a normál csoportba kerülnek át, már nem tekinthetők fogyatékkal élőknek, ugyanis olyan eszközöket használnak, amelyekkel hétköznapi könnyű életet élhetnek. Ezt szeretnénk elérni ma. De miközben ezt szeretnénk elősegíteni, fel kell ismernünk azt is, hogy a jövő pillanat, és megmutatom önöknek a grafikonon. Tehát ezen a grafikonon a jövőt szeretném bemutatni. Azt, hogy a normál szót is máshogyan definiáljuk. Ezek az úgynevezett új normálisak, ahogyan én nevezem őket. Ezeket az embereket tradicionálisan nem tekintettük annak, ám olyan technológiákat használnak, amely a normálok közé tudja őket sorolni. Tehát a különbség a régi definíció között, amelyen régen definiáltuk a fogyatékkal élőket, és a normálok között egyre kisebb a különbség. Ugyanakkor megjelennek ezek az úgynevezett új normálok, ezek a szinte emberfeletti képességgel élők, akiknek a technológia még tovább fejleszti a képességeiket. És a jövőben ez lesz a de facto standard, ők lesznek a hétköznapi normál emberek. Ez egy egészen új gondolathoz vezet. A következő grafikon is ezt mutatja meg, és ezt támadja alá. Láthatják a kék vonalat és a piros vonalat, amelyek keresztezik egymást. A hétköznapi műveletek végrehajtásának képességét mutatja be a grafikon. Tehát 2020-ra a fogyatékkal élők képesek lesznek ugyanolyan minőségben végrehajtani a hétköznapi műveleteket, mint a normálnak nevezett emberek. A zöld vonal az új normálokat, akiket én új normáloknak nevezek, mutatja be, akiket a technológia segített meg. Tehát szakadék mindig lesz, de egyre kisebb. És ez a jövőben valami egészen új jelenséget mutat be. Hadd mutassak néhány példát a fogyatékkal élők technológiai megsegítésére. Bizonyos vagyok benne, hogy hasonló prezentációkat már önök is láttak. Olyan bemutatókat, ahol az emberek különleges eszközöket használnak. Például kiterjesztett valóságot, vagy agy számítógép interfészeket. A képen egy látássérültet látunk, aki egy úgynevezett intelligens szemüveget használ, amely felnagyítja azt, amit a szemüvegen keresztül látna. És annak ellenére, hogy nagyon komoly fogyatékkal él, mégis viszonylag jól láthat a segítségével. A következő képen egy bionikus kart használó férfit láthatunk. Talán hallották önök is Bertold Meyer nevét, ugyanis ő egy nagyon érdekes nagyon érdekes iPhone appot használ ahhoz, hogy a karját használhassa. Ez még egy jelenleg is folyó fejlesztés. A következő pedig még érdekesebb, ugyanis ez nem eszközökről szól. Egy indiai férfi újra próbálta alakítani a nyelv teljes szerkezetét, elválasztani azt a nyelvtantól, a nyelvtani szerkezettől. Így egy új reprezentációs technikát hozott létre a gondolatok leképezésére ez is egy olyan módszer, amely a nem túl távoli jövőben, akár még a gondolat továbbadásban is segíthet. Elnézést kérek, hogy nem tudom pontosan kimondani a nevét ennek az indiai úriembernek, Ajit Narayanan, szintén egy nagyon érdekes példát mutatott be. A következő dián pedig egy olyan gondolatot mutatnék be, amely arra vonatkozik, hogy mindannyian fogyatékkal élünk. Ezt muszáj mindannyiunknak felfedni. Talán nagyon ellentétes gondolat, ezért érdemes is egy pillanatra megállnom. Hogy mit érhetünk el a technológia segítségével, az a jövőben odáig juthat el, addig a gondolataig, hogy senki nem tökéletesen normál. Mindannyi él valamilyen mértékű fogyatékkal. Viszont azok az emberek, akik nem tudnak hozzájutni a megfelelő technológiákhoz, könnyebben válnak fogyatékkal élővé. Ez pedig nagyon fontos gondolat. A döntéshozók felelőssége, hogy ezzel a problémával megpróbáljanak megküzdeni. Ugyanakkor ez a probléma mellett lehetőség is, erre később még visszatérek. A fogyatékosság az innováció motorja, és ez nagyon fontos gondolat. Ha csak Európára gondolunk, az emberi jogok és az európai értékek értékeken belül a fogyatékok, fogyatékosság felfedése és kutatása is az egyik legfontosabb a kutatási területeken. Mondok egy példát. Gondoljunk a repülésre. Ez a repülős példám. Évszázadokkal ezelőtt nem tudtunk sehogyan sem repülni, ezután feltaláltuk a repülőgépeket. Amikor a repülőgépek már kiszolgáltak minket, bárhova el tudtunk utazni velük. És, mivel képesek voltunk egyre többet utazni, egyre globálisabban gondolkodtunk. Ennek következtében az információ is messzebbre jutott, a know-how, a technológiák és a kereskedelem is. És mit hozott ez azután magával a folyamat végén? Még több innovációt. Ez a példa nagyon hasonlít ahhoz, hogy a fogyatékossági technol- fogyatékosság segítő technológiák fejlesztése mennyi mindent tehet az európaiak és az egész világ számára. Ez ugyanis egy olyan terület, ahol a befektetések hozama a lehető legmagasabb. Ez nem költség. Később ezt még demonstrálni is fogom. Ez nem költség, hanem befektetés. És ez egy olyan dolog, amit nagyon fontos, hogy a döntéshozók is tudjanak. Ha csak a hadseregre gondolunk, és az abba való befektetésre, azzal kapcsolatban sokan azt mondják, hogy befektetésnek minősül. De a fogyatékosságok megsegítése a valódi befektetés. Hogyha van, aki meg tud minket győzni lobbival arról, hogy a hadseregbe való pénzköltés befektetés, akkor minek neveznénk ezt? Ez az igazi befektetés. A következőkben néhány szó a segítő technológiákról. A segítő technológia nem költség, nem kiadás, hanem befektetés. Mi a különbség a költekezés és a befektetés között? A befektetéssel egy magvat ültetünk el, és ahogyan a növény kinő, egyre több magot kapunk, egyre gazdagabbak vagyunk. A költség azonban olyan, mint egy torta, amelyből elvehetünk egy szeletet, és egyre kevesebb marad belőle. Ezt költségnek nevezzük. Ez a különbség a befektetés és a költség között. Ha a segítő technológiákba fektetünk be, nem csupán a fogyatékkal élőkbe fektetünk be, hanem a saját jövőnkbe. Mindannyian fogyatékosnak számítunk, amikor a normál új definíciója szinte már ember feletti szuperhumán képességeket fog jelenteni. És azután a következő dia. Miért fontos összekötni egymással a különböző témaköröket? Én mérnökként kezdtem életemet, és a legelső napokban már felállítottam egy céget. Nem garázs cégnek hívjuk, mert Európában nem garázsokban indítottuk az apró cégeket, hanem a konyhaasztalnál. Amerikában hívtuk őket cégeknek, nálunk konyhaasztal cégeknek nevezzük, hogy európaiak legyünk. Tehát mérnökként kezdtem az életemet, de rájöttem, hogy ennél többet szeretnék tenni. Nagyon sokat tanultam, de közben a saját cégemet is elindítottam. Számos különböző területtel találkoztam. Ezek a részterületek időnként egymással összeköthetőek voltak, és így vettem fel a kapcsolatot először a Sinosszal, azután Kósa doktorral, azzal a gondolattal, hogy rétrehozzunk egy új rendszert. A kutatásban, a fejlesztésben, a beszédfelismerésben is részes voltam. De még sosem hoztam semmi olyasmit, amit konkrétan a fogyatékkal élők kezébe adhatnék. És ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentem, egy heuréka jellegű pillanat volt. Minél előbb jönne el ez a pillanat az ember életében, annál jobb. Tehát összekötöttem egymással a részterületeket. Nagyon sok különböző részterületről beszélünk. Amerikáról, Japánról, Ázsiáról, Magyarországról, Németországról, majd létrehoztunk egy rendszert, a kontaktrendszert. Engedjék meg, hogy bemutatha, bemutathassam. A kontaktrendszer, melyet a Magyar Siketek és Hallássérültek Szövetségének hoztunk létre. Egy nagyon sikeres projektnek mondható. A második évben a források és a technológia kihasználása már nagyon magas, és nagyon elégedettek a felhasználók. A rendszer azonnali jelnyelvi tolmácsolási szolgáltatás nyújt az egész országban, és ma minden magyar siket ember rendelkezik már egy telefonszámon, melyet hívhat. Bármikor hívhatják őket ezen a számon keresztül. A technológia intelligens platformokat használ ahhoz, hogy internetes jelnyelvi szolgáltatásokat nyújtson a felhasználóknak. Két videót szeretnék ezzel kapcsolatban mutatni. Hogy miért mutatom meg ezeket? Először is azért, mert igen vidámak. Nagyon fontos, hogy a fejlesztés mindig maradjon mókás, ugyanis hogyha túlságosan unalmas, akkor a társadalom nem fogja felkarolni. A másik ok az, hogy a fogyatékkal élőket mutatja be amely segítségével a társadalom másik része is felismeri, hogy ezek az emberek ugyanolyanok, mint mi, mókása mutatják be saját történetüket. Kérem szépen az első videót. People at the doctor ezek az emberek éppen az orvoshoz mennek, és használják a saját jelnyelvi platformjukat. Az az érdekes, hogy félúton derül ki, hogy a kislány mellett egy kis fű is található az anyuka hasában. Ezzel a tolmácsolási lehetőséggel tudták ezt meg az emberek jól reagáltak rá, magyarul még viccesebb volt ez a kis videó. Ez lett volna tehát az első spot. Jukán, azt szeretném, ha itt... Ez a pár a saját otthonukat szeretné bemutatni és így tudják a legkönnyebben megbeszélni egymással, hogy hogyan szeretnék ezt, a, ezt az otthont újra berendezni, de közben annyira egymásra hangolódnak, hogy <laughs> szerelem lesz a végéből. A harmadik még ennél is viccesebb, hadd mutassam meg. I think it speaks for itself. So the hard guy is coming. Na ide figyelj, kis ember, mielőtt kiszállnék And a you see the translation gyorsan is there. elő a So he wanted to punch <laughs> at his face because he was not driving properly or whatever, okay. but the service Értjük Itt tehát egy kemény férfit szerelnek le azzal, hogy azonnal tolmácsolni tudja a kevésbé bűnös fél a saját szándékát. Azért mutattam be, mert ez a marketing ez az igazi marketing. És marketingre szükség van, mert a finanszírozásra is szükség van. A következő fázis számára is. Nem csupán a megcélzott csoport számára, de az egész társadalom részére. Végül pedig két további diagramot szeretnék bemutatni. Itt azt láthatják, hogy körülbelül 12-14 hónap alatt futtattuk fel a szolgáltatást, amikor egy óriásit ugrott a felhasználók száma. Bal oldalon látszik, hogy milyen korcsoportokból állnak össze a felhasználók. A felhasználás nem csak a fiatalok számára érte, érdemes, ugyanis a 40-50 évesek is nagyon aktívan használják a rendszert nagyon könnyen át tudják látni, és nagyon jól használható. És persze rá is szorulnak. Magyarországon belül nagyon fontos, hogy a kormány is támogatta, alapvetően támogatja az ilyen célokat. Ez is sokat segített a projektben. A szolgáltatás elfogadási aránya is nagyon magas. A piros rész mutatja azokat a felhasználókat, akik kiválónak tartják a szolgáltatást. Ez azt mutatja be, hogy még valami nagyon új és azonnal sikeres lehet. Egy dolgot szeretnék még kiemelni. A jobb alsó sarokban láthatják újból a kék és a piros ez azt mutatja, hogy a hagyományos helyszíni jelnyelvi szolgáltatás, a kék, a kék vonal, folyamatos folyamatosan ugyanolyan egyforma szinten maradt, a piros vonal viszont az online jelnyelvi szolgáltatás óriásira nő. Kétszer akkorára nőtt a felhasználók száma, mint akik csak simán a helyszíni ilyen nyelvi tolmácsolást használják. Felmerül ám a kérdés, hogy mi ennek a költsége, hogyan lehet átlátni ezt a, be, ezt a befektetést. Ezek itt a, ez itt a kiadási oldal a technológia segítségével egy ötöde csak a költség, ha egy 15 perces ülést veszünk figyelembe. Ugyanabból a pénzből ötször annyi kommunikációt tudunk végrehajtani. És alapvetően a kommunikáció mindennek a lelke. A kommunikáció ad új lehetőségeket, ez vezet be a munkaerőpiacra, ez segít a hatékonyságban, ez segít nekünk, nehogy elmenjen mellettünk a jövő Einsteinje vagy a jövő Mozartja hiszen rájuk van szüksége az egész társadalomnak. Arra, hogy őket megtalálja. A technológia jövője pedig abban rejlik, hogy az emberek nem akarnak többé kerítéseket maguk köré. Le akarják küzdeni az akadályokat. Először az asztali PC-kről elindultunk a hordható technológiák felé, majd a jövő még ennél is többet mutat. Mutatok egy példát. A dia felső részén egy siketembert látunk, aki például egy eszközt használ, de úgymond normális csatornán keresztül. Régen ez például egy ember volt, aki jelnyelvet, jelnyelvet tolmácsolt. A középen, a, közép, a közeljövőben magát a csatornát tesszük intelligensé, annak érdekében, hogy emberi segítség nélkül tudjanak például a siketek kommunikálni új eszközökkel tudunk, új eszközöket tudunk kifejleszteni, és ezeket akár fúzionálni, összeolvasztani magával a emberrel. Tehát magát a csatornát és az eszközt is fejleszthetjük. A jövő pedig legalul látható. A jövőben akár a normál emberek is különleges agyi interfészeket kaphatnak, ugyanúgy, mint a fogyatékkal élők és a jövőben akár gondolat átvitellel is kommunikálhatnak a technológia segítségével. Ebben az esetben már semmilyen gát nem lesz, nem lesz különbség a fogyatékkal élők és a normál emberek között. Ez a távoli jövőben már mindenképpen biztosan megtörténik. Már most kezdik a fejlesztéseket a technikákkal, ugyanis egy gondolat egy pillanat alatt kialakul az emberben, de a gondolat leírásához általában fél órára van szükség. Amikor az ember az zuhany alatt ráébred valami óriási gondolatra, az tényleg csak egy másodperc, de amikor megpróbálja leírni, vagy egy diára felírni, akkor jóval több időre van szüksége. Ezért azt gondolom a jövőben, hogy maguk a gondolatok sokkal hatékonyabbak, mint a kommunikáció. Mi más történik még a jövőben? egyre több lesz, egyre kevesebb lesz a látható, és egyre több az akár beépített eszköz. Jelenleg is nagyon sok a hordható eszköz, olyan külső eszközök, amelyek még nincsenek beültetve, de már a testen hordhatók. A beültetett eszközök közé tartozik majd az agyimplantátum, ami már tényleg a távoli jövőbe mutat. Ezzel kapcsolatban még számos ellentmondásos kérdés, probléma vár a jogalkotókra, de ezeket meg kell oldanunk, ezt ugyanis senki nem tudja megállítani. Ez meg fog történni. Már most láthatunk bionikus szembeültetéseket, amelyek működnek. Nos, néhány további példa még a siker technológiákkal kapcsolatban. Kínában egy nagyon sikeres projektet futtat a Microsoft és bizonyos kínai egyetemek, amik szimultán átalakítják a jelnyelvi mozdulatokat hallható hangá. Bemutatnám ezt az úgynevezett májó technológiát, amely olyan, mint egy karkötő az ember karján, és képes az egyes izmokból származó feszültséget jellé átalakítani. Tehát kamerára sincsen szükség, hogy az ember láthassa a kezet vagy az újakat. Ugyanis bármelyik apró újat mozdítjuk meg, az egész alkarban változik a feszültség. Ez egy nagyon hasznos technológia. A, kérd, a probléma ugyanis mindig az volt, hogy hova tegyük a kamerát, hogy, az, hogy mindenki láthassa a, kéz, a kézzel való mutatott jeleket ugyanis a kamerával mindig közelebb kell jönni, vagy oldalról kell nézni. Ezért ez a technológia rengeteget segít a jövőben, és ez már most közöttünk van, és megoldhatja a kamerás problémákat is. Végül, de nem utolsó sorban. Ez a legellentétesebb kérdés a jövőre, hogy hogyan fogjuk tudni az agykérgünket kiterjeszteni, a kortexet ugyanis képesek leszünk erre. Nanoeszközökkel, nanoszenzorokkal, több tízezer, akár millió, billió apró szenzor tudunk beépíteni majd az agyunkba, és összeolvasztani az agyunkkal. És mi történik azután? Felmerül a kérdés. Miért fontos ez? Idáig ugyanis, öm, ugyanis a Moore törvény alapján haladtunk előre, minden évben megduplázódtak a képességeink a jövőben már csak mi, az emberek vagyunk a korlát a technológiának. Felmerül a kérdés, hogy ha mi magunkat képesek vagyunk továbbfejleszteni, akkor mi lesz a következő növekedés, a következő exponenciális fejlődési görbe? Ugyanis már most is óriási fejlődés van, de még nem exponenciális szintű. Az agykutatás tehát megváltoztatja a teljes jövőnket a fogyatékkal élők számára, az új normálok számára, és a felett, és a szuperhumán emberek számára is. Tehát egy szép új világot láthatunk a jövőben is, és mint mondtam, mi ezt befektetésnek vesszük. Köszönöm. Köszönöm szépen a tartalmas és izgalmas előadást Kuti úrtól és gondolom, hogy nagyon sok hallgatóban felmerültek kérdések, biztos nagyon sok kérdés, tehát újból szeretném önöket biztatni arra, hogy írják föl a kérdéseket, hogy megfelelő időben, a workshop végén ezeket el tudjuk juttatni az előadókhoz, és tudjanak rá válaszolni. Ugyanakkor megkelem úr Ausztráliában Skype-on keresztül jelentkezik be, nem szeretnénk tovább föntartani őt és várakoztatni ilyen késői órán, mármint ugye az időeltolódás miatt az ausztrál időre célzok. Tehát most lenne arra lehetőség, hogy megkelem mm, professzort, ha szeretnék kérdezni, ha van olyan kérdés, van olyan részvevő, aki szeretne tőle kérdezni, akkor most megteheti. Tehát úgy tudom, hogy még vonalban van professzor úr. Van-e kérdező? Yes, I'm still here. A hallgatóságot kérdezem. Ki szeretne uh, megkelem professzortól kérdezni? Nincsen kérdezünk. Ezt én nagyon pozitívnak tartom, mert Mekkelem úr felvezető előadása annyira világos és egyértelmű volt, hogy egy jó lökést ad nekünk ahhoz, hogy a workshopot jó, úgy tudjuk végighallgatni, feldolgozni a hallottakat és elősegíteni a kutatást, ami most fog kezdődni az Európai Parlamenten belül. Engedjék meg, hogy megköszönjem professzor úrnak, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és jó éjszakát kívánunk. És akkor most átadnám a szót a harmadik előadónknak, dr. Bye-bye, good night to everybody. Bye. Köszönöm, és uh, kellemes estét mindenkinek. a harmadik előadónknak adnám át a szót, dr. Mario Ruala, vezető kutató, aki Bécsből érkezett a Technikai Egyetemről, és az alkalmazott segítő technológiák központjában dolgozik. Kutatásaiban a technológiai fejlesztések etikai vonatkozásaira és az önálló életvitt elsegítésére és a felhasználók bevonására koncentrál. Az Európai Bizottság Horizont 2020 és FP7-es programjában is az etikai felmérésekben szakértőként eh, részt vesz. Szeretném átadni akkor részére a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A fontos prezentációs eszköz kérném a kollégámtól, hogy folytathassuk. Köszönöm szépen. Nos, ma az etikáról és a segítő technológiákról szeretnék szólni. Néhány tanulság a segítő technológiákról, illetve a támogatott önálló életvitelről és a kutatásfejlesztésről, valamint az etikai értékelésről. Tehát ez a mai témám. Szeretném megköszönni a szervezőknek és Kósa úrnak ezt a kedves meghívást, hogy részt vehessek ezen a nagyon fontos workshopon. Először is szeretnék mindenkit figyelmeztetni rögtön itt az elején. Általában mindenki azzal viccelődött, hogy a filozófusok és társadalomtudósok csak egy papírral és egy ceruzával tudnak már dolgozni, mindent meg tudnak oldani ennyivel. Hát a számítástechnikához nem értenek. Lehetséges, hogy ez igaz, nagyon sok szöveget tettem a diáimra, de egyébként is volt már itt vizuálisan izgalmas prezentáció, úgyhogy remélem nem okoz nagy problémát a diáim követése, amelyek egy kicsit zsúfoltak. Először is, mit terveztem? Röviden bevezetem, bemutatom a kutatóintézetet, ahol dolgozom, hiszen ez a háttere az előadásomnak. Aztán szeretnék az etikáról, a segítő technológiákról, illetve a támogatott otthoni életről szólni néhány szót. Aztán konkrétabban szólnék a segítő technológiákról, illetve a támogatott otthoni élet eszközeiről és az etikai kiértékelésről. Mire alapozom mindezt? Etikai menedzser vagyok, én a kutatási etikát, az AT és az AAL, tehát a segítő technológiák és a támogatott otthoni élet projekteken belül már megvalósítottam. A tapasztalatom az 1990-es évek közepére nyúlik vissza, amikor az etika és az új technológiák találkozása gyakorlatilag lezajlott, akkor a projekt nevében a demencia is szerepelt, eléggé régen volt ez már, de ekkor merült föl először az etika ebben a kontextusban. A projektbe fiatal morálfilozófusként érkeztem, aki érdeklődik a bioetika iránt. És aztán sok évvel később még mindig itt vagyok, és úgy gondolom, hogy a technológia és az etika találkozása egy nagyon izgalmas terület. És a mérnöki tapasztalataim is rengeteget tanítottak nekem, nem csak a mérnöki oldalról, hanem az etikáról is. Hadd kezdjem a központtal, az Alkalmazott Segítő Technológiai Központtal. Az elmúlt 15 évben itt dolgozunk, eh, itt dolgoztunk. A Bécsi Műszaki Egyetem informatikai karán található a Technológia Kiértékelő Intézet, és itt található ez az Alkalmazott Segítő Technológiai Központ. Nagyon eh, sok tapasztalatunk halmozódott fel nemzeti és nemzetközi együttműködés terén, 17 európai kooperációs projektet finanszírozott a 4., 5., 6. és 7. kutatási keretprogram. Jelenlegi munkánk a szenzorokkal felszerelt otthon, illetve a szolgáltató robotika témája. Az etikával is foglalkozunk, illetve a felhasználók bevonását érintő etikai kérdésekkel már 2005 óta és ebből az időszakból majd nem sokára említek is egy példát. A központunk egyébként szorosan együttműködik több olyan hallgatóval, aki fogyatékossággal élt, és őket bevontuk akár a technológiák fejlesztésébe is, annak érdekében, hogy be tudják fejezni a tanulmányaikat aktívan részt veszünk abban is, hogy az egyetem mindenfajta területe elérhető legyen, hozzáférhető legyen a fogyatékossággal élők számára, és támogatjuk a siketek és nagyot halló hallgatókat. Legalább egy képet mutathatok önöknek, igen, itt van, ezt az egy képet majd akkor kétszer megmutatom. Egy eset tanulmányjal kezdeném, a barátságos mosdó intelligens és alkalmazkodó illemhely. Etikai szempontból komoly kihívást jelentett ez a projekt. De hát hadd kezdjük azzal a tényel, hogy az volt a célunk, hogy egy intelligens, magától beálló illemhelyet hozzunk létre a fogyatékossággal élők számára. Az első nehézséget rögtön az jelentette, hogy ez egy nagyon intim kérdés, bizonyos területeken akár tabu is. A kutatás folyamata magában foglalta azt, hogy a felhasználók egyes csoportjait megkértük, hogy fáradjanak be hozzánk, ezt láthatják a képen, és természetesen ruhában próbálják ki ezt az egységet, amely a magasságát automatikusan a felhasználóhoz igazítja. A lehúzás is gombokkal működtethető. Ahhoz, hogy a kutatást megfelelően végezzük, a csoportban a mérnököket arra kértük, hogy a felhasználók illemhely használati szokásait figyeljék, kísérjék figyelemmel, annak érdekében, hogy a kutatást tökéletesen végre be tudjuk fejezni. Nyilván nagyon kényes ez a téma, és láttuk, hogy akkora az akadálya annak, hogy ebben a kutatásban a felhasználók részt vehessenek, hogy tényleg valahogy el kellett távolítanunk ezt a stigmát, hogy ne legyen tabu ez a téma, és hogy az emberek magabiztosan beszélhessenek a szokásaikról. És persze, mivel kutatásról volt szó, audiovizuális felvételek is készültek kollégák jelen voltak a tesztelés során a teremben, és felvételeket készítettek. Aztán még a sérülés veszélye is fennállt, hiszen a kerekesszék felhasználói tudják, hogy minden egyes ki- és beszállás a kerekesszékből egy másik székre magában foglalja azt a kockázatot, hogy az illető elesik. Tehát rengeteg kockázattal néztünk szembe, de nem nagyon kaptunk útmutatást sem pénzügyi, sem etikai, sem kutatási szempontból. Mert legalábbis akkoriban Ausztriában nem volt még olyan etikai bizottság, amely ezt a projektet olyan projektként ítélte volna meg, amelyet először a kutatás beindulása előtt meg kell szűrni, és amely számára útmutatást kell biztosítani. Tehát nagyon hasznos volt egyébként ez a csapat tagjai számára, mi saját magunk gyakorlatilag az etikai kérdéseket összegyűjtöttük, és felhívtuk ezekre a figyelmet. Ezek nagyon konkrét módon mutatkoztak meg. Nagyon sok mindenről szereztünk tapasztalatot. Arról, hogy mikor megfelelő a felhasználókat bevonni a munkába, és hogy hogyan viselkedjünk. Nos, tehát a barátságos illemhely kutatással szerzett tapasztalataink megnyitották az utat rengeteg más téma felé. És felismertük, hogy nagyon sok etikai kérdés felmerül nagyon sok területen, a kutatásban és fejlesztésben. És hogyha jó munkát kívánunk végezni, akkor ezekkel a kérdésekkel rendszeresen szembe találjuk magunkat, ezeket meg kell oldani. Gyakorlatilag mindennek etikai dimenziója van. Egyrészt a technológiának is megvan az etikai dimenziója, de a kutatási kontextusban magában megvan az etikai dimenzió. Milyen módszereket választunk, hogyan vonjuk be a felhasználókat, és így tovább. Végül pedig a politikai szinten is megvan az etikai dimenzió. A keretprogramok etikai kiértékelése például a jelenlegi Horizont 2020-as egy ilyen program. Nézzük meg az ATAAL rendszerek etikai dimenzióját először. Talán a legkönnyebb, ha azzal kezdjük, hogy a segítő technológiák vagy a támogatott otthoni élet kontextusában könnyű azt mondani, hogy igen, etikus, etikai dimenziói vannak mindennek, mert kiszolgáltatott a célcsoport. Hogyha a felhasználásra gondolunk, akkor ne felejtsük, hogy ez közel van a testhez, de gyakran a magánszemély otthonában, tehát intim környezetben történik. Azt se felejtsük el, hogy a társadalmi életben való részvételt mindez segíti a társadalmi kapcsolatfelvételt, a függetlenséget segíti mindezt, tehát ez is egy nagyon fontos etikai szempont. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, ahogy ezt láthattuk is a videófilmeken, hogy lehet, hogy előfordulhat, hogy invazív jellege van ezeknek a technológiáknak. Mindannyiunknak meg lesz a lehetősége, hogy nagyon fejlett gépekre bízunk bizonyos dönt. És talán fontos itt elmondani, bár lehet, hogy furcsán hangzik, az, hogy a rendszereink etikusak vagy sem, a kódszintű döntésektől fog függni, amelyeket a szoftver programozói hoznak meg. És miért van ez így? Azért, mert a fejlődő technológiákban ben vannak a felhasználók képességei, készségei, preferenciái, gondolataik arról, hogy mi a jó életszínvonal. És ezeket gyakorlatilag a rendszer előállítói fogalmazzák meg. Gyakorlatilag egy rendszert létre lehet hozni úgy, hogy egyetlen egy felhasználót sem láttak a rendszerek aztán meghatározzák, vagy legalábbis alakítják azt a módot, ahogy mások a felhasználókra tekintenek, és ez lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Gondoljunk például a hallókészülékekre, a mozgást segítő készülékekre, vagy a kommunikációs eszközökre. Hát egyáltalán nem irreleváns, hogy milyen képet tükröz a felhasználóról az az adott technológia. A harmadik dolog az, hogy magák a technológiák is cselekvők, nem morális ágensek, de azért bizonyos szerepeket és cselekedeteket róhatnak bizonyos emberekre, és akár korlátozhatják is a választásaink számát. És például a döntéstámogató rendszerek gyakorlatilag döntéseket javasolnak a számunkra. Nem sokára majd az autóinkat is ilyenek fogják vezetni. De most térjünk rá a segítő technológiákkal kapcsolatos etikai dimenziókra. Hamar rájöttünk, hogy magának a módszernek a kiválasztása mennyire fontos etikai szempontból, hiszen ez meghatározza, hogy a felhasználók élhetnek-e inputtal, vagy hogy kinek a hangját halljuk. Kinek a hangját halljuk egyáltalán, hogyha egy kérdőívet használunk fel, ahol csak kipipálni lehet egy-két választ. Ez vajon a felhasználók valódi véleménye, vagy pedig a fejlesztők által megjelölt eh, válaszok. El kellene ezt kerülni, és el kellene kerülni a lekezelő bánásmódot. Például a eh, kognitív eh, képességekkel, sérült kognitív képességekkel küzdő személyekre, személyekkel ne bánjunk lekezelően. Mi dolgoztunk velük a kutatásaink során, és például rengeteg ötlettel tudtak előállni, sokkal több ötlettel, mint a családtagjaik és gondozóik a tekintetben, hogy a segítségnyújtó technológiák az ő életükben hogyan lehetnek hasznosak. Fontos az, hogy a felhasználókat valódi résztvevőként kezeljük, vagy pedig csak általános kérdőívet alkalmazunk. Hogyan tekintünk a felhasználóra? aktív társfejlesztőre, vagy csak egy olyan személyre, aki adatokat biztosít. Az időzítés is nagyon fontos. A tervezés ugyanis nagyon-nagyon drága lehet, hogyha utána ki kell javítani, hibás lehet, hogyha túl későn hozzák be a felhasználókat. Tudjuk, hogy a technológiának a megváltoztatása egy túl késői szakaszban már vagy lehetetlen, vagy túlságosan drága. Tehát a felhasználókat minél korábban kell bevonni a munkába. Az is fontos, hogy a kutatási körülmények megfelelőek legyenek és tiszteletteljesek is. Ez pedig visszavezet bennünket az illemhely, az intelligens illemhely témájára. Hogyan lehet valakinek azt mondani, hogy kérem foglaljon helyet, amiközben ez a berendezés úgy néz ki, mint egy villamosszék. Most rátérek a politikával kapcsolatban felmerült etikai dimenziókra. Itt egy listát láthatnak azokról a témákról, amelyek a Horizont 2020-as listán szerepelnek. Kiemeltem a kettes, a négyes és a tízes pontot. Láthatjuk, hogy gyakorlatilag az emberek, a személyes adatok védelme és egyéb etikai kérdések merülnek fel. Tehát hova passzolhat ide a segítő technológiák témája? Az magánszemélyeket, embereket érintően? Igen. Nem mindegy, az, hogy tájékozott döntést hozhatnak-e, hogy a kis szolgáltatottak részt vehetnek-e, mi van azokkal, akik nem adhatják a jóváhagyásukat, gyerekek, páciensek, mi van az invazív fizikai eljárásokkal és az egyéb kutatási eredményekkel. Aztán személyes adatok, szenzitív adatok, az adatok nyomon követése és megkövetése és utánkövetése, vagy az adatok másodlagos felhasználása. Ez az adatvédelmi aspektusok alá tartozik és egyéb etikai kérdések is felmerülnek, amelyek az első két csoportban mondjuk nem passzolnának be. Ez természetesen mindig attól függ, hogy az illető, aki a projekteket átnézi, mennyire ismeri a segítő technológiákat, az alkalmazott módszereket és a felhasználók bevonását. Akkor fog figyelmet fordítani az etikára, ha ismeri ezeket. A kutatás finanszírozás esetében több stratégiát láthatunk. Az első az az, amikor valaki azt mondja, hogy áh, nincsenek etikai kérdések, azaz non-applicable. Én ezzel mindig megdöbbennek, de vannak olyan kutatók, akik úgy gondolják, hogy az ő munkájuknak semmifajta etikai következménye nincs. A második megközelítés a javaslatkészítéskor az az, hogy leírják a vonatkozó etikai kérdéseket, és azt, hogy a kutatás ezekkel hogyan kíván foglalkozni. Vannak, akik etikai tanácsadót alkalmaznak, vagy akár egy etikai tanácsadó testületet, amely egy külső független testület, és figyelemmel kíséri a projektet. Vannak, akik etikai menedzsert alkalmaznak, aki belső szerepet vállal a projektben, tehát integrálják a munkafolyamatba. Végül pedig az etikával úgy is lehet foglalkozni, mint egy külön feladat, tehát gyakorlatilag egy munkacsomag. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezen megközelítések közül az egy, egyik sem tudja garantálni azt, hogy az etikai szempontokra jól odafigyelnek a projekt teljes folyamatában. Ha megnézzük, hogy a finanszírozáshoz milyen követelményeket állítanak, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben Egyre több ilyen projekt indult, ahol a kutatási etika bejött a képbe, különösen a segítő technológiák terén. Mi a domináns modell? Itt a bioorvosi és klinikai modell a domináns modell. Ezt gyakran alkalmazzák akkor is, hogyha nem klinikai kutatásról van szó. Angolul neve, angol nevén ethics creep szavakkal illetik. Persze úgy is lehet erre gondolni, mint hogy megnövekedett az arra vonatkozó kérések száma, hogy előzetesen etikai szempontból is jóvá hagyjanak egy projektet. És odafigyelnek arra, hogy a résztvevők ne sérüljenek, hogy őket tájékoztassák, és hogy anonimizálják ezt. Látható mindez a Horizont 2020-as kiértékelési folyamatban is. Felmerül a kérdés, hogy a finanszírozást odaítélők által végrehajtott kiértékelés megfelelően foglalkozik-e a segítő technológiákkal és az általuk felvetett etikai szempontokkal. Hiszen a segítő technológiák külön etikai szempontokat vetnek fel. Az általános kutatási etika nem segített abban, hogy ezeket az etikai dimenziókat feltárjuk. Tulajdonképpen a segítő technológiákkal támogatott otthoni élettel kapcsolatos etikai szempontok gyakran eltűnnek, nem is kerülnek a figyelem szempontjába, mert gyakorlatilag hétköznapinak tekintik őket. Viszont a feszültségek megjelennek a kutatás közben hiszen lehet, hogy a kutatáshoz más megközelítést alkalmaznak a kutatók, és ezt lehet érezni a résztvevők vagy a kutatás alanyaival felvett kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy valaki esetleg sérül-e, vagy hogy valakire úgy tekintenek, mint puszta adatforrásra, vagy valódi együttműködőre a kutatásban. Ettől függetlenül rengeteg olyan téma is van, amely a klinikai kutatáshoz nagyon hasonlít például a résztvevők biztonsága, a tájékozott döntéshozatal, az adatvédelem és az invazív technológiák használata, akkor is, hogyha mondjuk ezek nem kerülnek be, hogy úgy mondjuk a bőr alá. A segítő technológiákat felhasználókkal kell tesztelni, és itt standardokra van szükség, amelyekről tájékoztatjuk az érintetteket. Milyen tanulságokat vonhatunk le a mindebből a fent említett két példá alapján. Az etika az nem csak arról szól, hogy a szabályokat teljesítsük. Gyakorlatilag az audit kultúra szűkíti le az etikát a szabályok teljesítésére. Az etikát integrálni kell a kutatásba, és folyamatosan jelen kell, hogy legyen az etika a projektek végrehajtása során. Ha ez nem így van, akkor felmerül az a kockázat, hogy az etika kívülre kerül. Egyfajta kiszervezés szerint, mint egy munkacsomag. Az etikát elintézik a projekt elején, a csomagot kipipálják, és az illető, aki az etikáért felelős, lehet, hogy jön, megy, de semmilyen befolyása nincs a projekt végrehajtására. Persze erőforrás kérdése is mindez. Ki fogja kifizetni az etikai szempontokkal való foglalkozást? Én hiszem azt, hogy az etika nem egy, egy elem, amelyet hozzá lehet tenni, vagy el lehet távolítani. Az etika folyamatosan jelen van, és a kutatási projekt bármely szakaszában mindenfajta etikai kérdések felmerülhetnek. Tehát ezen tapasztalatok alapján az FRR projektben a mi központunk úgy oldotta meg az etikai szempontok kezelését, hogy egy kutatási etikai menedzsert alkalmaztak. Ez az én feladatom, egy mérnöki csapat tagja vagyok, és én próbálom az etikai szempontokat cselekvési útmutatóvá átültetni a csapattagok számára. Természetesen a jó gyakorlat meghatározása is a feladatunk. Tulajdonképpen e, az etika szempontjából ez a legfontosabb a számunkra, hogy biztonságos legyen a környezet a résztvevők számára, és ők magabiztosnak érezzék magukat. Miért előnyös mindez a csapat számára? Van egy külön személy, aki konkrétan a kutatással és a mérnöki etikával foglalkozik, és az etika bekerül a hétköznapi munkagyakorlatba. Gyakran, rendszeresen tudunk ellenőrizni, felmerültek-e újabb etikai kérdések a munkánkkal kapcsolatban valamint folyamatos az etikával kapcsolatos támogatás, ami a csapattagok rendelkezésére áll. Én a barátságos illemhely példájával kezdtem, és ehhez fogok visszatérni a záráshoz. Az ATAAL területen egyre többen vannak tisztában az etikai szempontokkal, de nem azért vagyunk kevesen, mert nincs elég idő, vagy hogy nem érdekelné az érintetteket mindez. Szeretnék beilleszteni az etikai szempontokat a kutatók a munkájukba, de a kérdés az, hogy mikor és hogyan. A segítő technológiák felhasználói, a kutatóközösség mind-mind érintettek. És talán a felhasználókkal és a kutatókkal együtt közös csoportot lehetne részlehozni, és együtt meghatározni a kutatási folyamatokat, azokat a szempontokat, amelyek aztán segítik a kutatókat abban, hogy a segítő technológiákkal kapcsolatos kutatásaikba be tudják vonni az etikai szempontokat. Ezzel befejezem, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen remek előadást az etikai megközelítésekről. Ez is nagyon fontos, hiszen a segítő technológiák fejlesztése, használata, alkalmazása illetve az ezzel kapcsolatos jogalkotás során ez egy nagyon komolyan vendő kérdés. A napirend szerint most következik a nyílt beszélgetés, avagy vita. Az előadók felé most lehet feltenni kérdéseket, tehát bátran kérdezzenek, erre most van lehetőség, lehet jelentkezni. Az lenne a kérésem, hogy mivel interneten keresztül közvetítik az ülésünket, így minden kérdező mutatkozzon be, és tegye meg utána a kérdését, illetve a kérdés mellé persze észrevételt is lehet tenni, nem szűkíteném le a kört. Tehát most a nyílt beszélgetésre van lehetőség. Ki az, aki szeretne először elsőként hozzászólni? Hátul a hölgy parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt. Szelevli vagyok, fizikát és informatikát tanultam, és a kiberfizikai rendszerekkel kapcsolatban van egy kérdésem. Ezek a rendszerek vezérlik a kapcsolatokat, a robotok, az intelligens házak és egyéb eszközökben. De ezeknek a kapcsolatoknak a megter, megteremtéséhez, a számítógépes nyelvek, számítógépes eszközök felhasználásához milyen informatika szükséges? Well, okay, sorry. I think not that much different than for any. Nem annyira más, mint bármilyen más célra használatos technológia a dolgok internete egy érdekes fogalom, ami sok eszközt köt össze, és a biztonság olyas valami, amit újra kell definiálnunk. Miért? Azért, mert a hagyományos biztonság fogalom bizonyos algoritmusokon alapult, és ez nagyon számítás igényes, ezért energiára van szükség. A kis eszközökben nincsen ilyen mennyiségű energiakapacitás a számításokra nézve, ezért újfajta algoritmusokra van szükség, ez az egyik megjegyzésem. A második pedig, hogy hallott azt a gondolatot, hogy a kvantum számítástechnika és az azon túlmutató technológiák miért lényegesek? Azért, mert ezek az új számítástechnikai módszerek lehetővé teszi a kormányok és más szereplők számára is, hogy a titkosítási rendszerekbe betörjenek, még a legbiztonságosabb rendszerekbe is. De hogyha olyan technológiákat használunk, amelyek közvetlenül a mindennapi életünkhöz kapcsolódnak, akkor ez nagyon kényes kérdésé válik. Van ennek egy olyan szempontja ennek a kérdésnek, amikor a big data jelenségről beszélünk, hogy az amerikai technológiai óriások kezelik mindezeket az adatokat. A jövőben, és ez lesz a helyzet, amerikai adatközpontokba töltjük feladatainkat, és olyan eh, adatbázisokba töltjük ezeket be, amelyek már most is kereskedelmi szempontból amerikai kezekben vannak, úgymond. És ezek olyan adatok, amelyek közvetlenül eh, a személyes magánéletünkhöz kapcsolódnak, akár egészségügyi adatokról beszélünk, akár másról. Úgyhogy ezen a területen úgy vélem, tovább kell tekintenünk, mint az állami, nemzeti szintű szabályozás. Itt meg kell haladni a nemzeti szintet, akár globális szabályozásra is gondolhatunk nem szabad, hogy az Egyesült Államok vagy az Európai Unió jogi rendszere legyen az, ami meghatározza ezen technológiák felhasználásának módját, hanem egy szinten fejebb kell ezt meghatározni, hiszen az egész emberiségről beszélünk, a segítő technológiákról, a nagyadatról, az Internet of Things, vagyis a dolgok internete gondolatról. Ezzel nagyon nagy hatalmat adunk a kezelő kezébe Visszatérve a kérdésre, amikor az eszközökről beszélünk, a kérdés az, hogy hogyan auditáljuk, hogyan ellenőrizzük ezeket a rendszerekhez, és most megint egy etikai kérdéshez jutottunk el. Amikor kognitív érvelési rendszeréseket használunk, akkor ki dönti el, hogy a kognitív érvelési rendszer igent vagy nemet mond valamire. Amikor a szoftvermérnökök programoznak, szintén etikai vonatkozásokat figyelembe kell, hogy vegyenek, de nekik tudniuk kell, hogy hogyan működnek ezek az algoritmusok, de egy idő után a gépi tanulás is megindul, és már olyan algoritmusok is létrejönnek, amelyeket eredetileg nem programoztak be. Tehát arra is gépek kellenek, hogy ezt az ellenőrzést elvégezzék. Ez egy kicsit a tojás és a tyúk problémája. Egy egészen új paradigma nyílik tehát a szoftverfejlesztésben is, Egyelőre ez még ismeretlen terület számunkra, most bontakozik ki napról napra, és Európában megpróbálunk bizottságosít játszani ezzel kapcsolatosan, sokat fektetünk a kutatásba, a másik oldalon Amerikában pedig csinálják és Ázsiában is, múlt héten Kínában voltam Ázsiában, sokkal pragmatikusabban állnak ehhez a kérdéshez, és hogyha nem vagyunk elég pragmatikusak, akkor nem is jutunk el odáig, hogy az akadályokat megismerjük, vagy felismerjük. Úgyhogy itt egyfajta egyensúlyra van szükség. Tudom, hogy sok mindent tudna erről mondani, ez valóban etikai kérdés már, hogy ebben hogy járunk el. Valóban nagyon fontos kérdésről van szó, és nem is könnyű választ találni rá. Etikai szempontból nagyon jó volna, hogyha az emberekhez visszadobhatnánk a labdát, és azt mondanánk, hogy az emberé, a programozóé a felelősség, aki az algoritmust programozza. De ha a robotikus rendszerekre gondolunk, akkor lehet, hogy több száz ember dolgozik egy-egy ilyen rendszeren, ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön, ennyire lehet szükség. És aztán jönnek a tanuló rendszerek hogyan fognak reagálni bizonyos helyzetekben, ezért ki lesz felelős. Nagyon messze járunk még attól, hogy egy robot porszívót megalkossunk, de tudnunk kell, hogy milyen felelősség van a kezünkben, és nagyon fontos, hogy ezek a bizottságok a kérdésről tárgyaljanak, és hogy szemmel tartsák, hogy mi történik a fejlesztésben. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Meg is adom a szót a következő hozzászólónak. Képviselő asszony parancsoljon. Thank you. I have uh, two... Köszönöm szépen. Volna egy kérdésem, és szeretnék reagálni valamiben Kuti professzor uh, Kuti úr elnézést eh, beszámolójára. A kérdésem egy eh, magyar szolgáltatásról eh, tett beszámolót, ami a siketek életét könnyíti meg. Egy nagyon érdekes és nagyon egyszerű megoldásnak tűnik ez. Ha jól értettem, élő technikusok dolgoznak ebben a rendszerben, nem automatikus a rendszer, tehát mindig van ott egy ember, aki a jelnyelvi tolmácsolást bonyolítja. A kérdésem a hozzáférésre vonatkozik. Mindenki kap egy ilyen eszközt, ki az, aki a szolgáltatás költségeit megfizeti, hiszen nagy kérdés, hogy ki kap hozzáférést az ilyen szofisztikált szolgáltatásokhoz. Itt az egyenlőség, igazságosság kérdése is lép, képbe lép, és elfelejtettem bemutatkozni. Magdi Delvo vagyok, számomra a robotika nagyon fontos kérdés, és a parlamentben képviselő vagyok. Ez az egyik szakterületem. Az észrevételem arra vonatkozik, hogy egy kicsit megijedtem, amikor a gondolatátvitelről beszélt, és ön egészen meggyőzöttnek tűnik arról, hogy ez meg fog történni, ezzel semmit erről nem tehetünk. Én egy kicsit régi módi gondolkodású vagyok, csak azért, mert valami lehetséges, még nem biztos, hogy kívánatos. Hogyan lehet azt megelőzni, hogy az olyan dolgok, amik nem kívánatosak, de elképzelhetőek, megvalósuljanak? amikor a gondolatátvitelről beszélünk, nekem az jutott eszembe, hogy én nem akarom, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolok, hiszen az én döntésem, hogy milyen szavakat mondok, de én nem akarom, hogy minden gondolat hangosan kimondásra kerüljön, ami átfut a fejemen. Hogyan védhetjük meg ezzel az embereket, vagyis hogy minden egyes gondolatuk közkincsé váljon ilyen értelemben. Köszönöm. Oh, first, first, first thing first, first, the first question. Először az első kérdésére szeretnék kitérni, vagyis, hogy hogyan jutatjuk hozzá ehhez a projekthez az embereket Magyarországon. A legfontosabb, hogy olcsó eszközöket használunk. Nagyon egyszerű konfigurációt, nagyon egyszerű tableteken. 100 euró alatt van egy ilyen eszköz ára. Így nincsen szükség új, különleges eszközök kifejlesztésére több ezer euróért. Ezek régebben 1000-2000 euróba is kerülhettek. És ezek az eszközök elegendőek is, megfelelőek. Így fejlődik a technológia. A második kérdés. Eleinte a finanszí- eleinte finanszírozásra volt szükségünk az eszközök beszerzéséhez. Hogyha egy felhasználó belépett a szolgáltatásba, a kapott egy ilyen eszközt, még ha nem is volt előtte tabletje vagy okostelefonja. Ez egy nagyon hasznos módja volt a szolgáltatás elterjesztésének, hogy adtunk hozzá eszközt is, és jól is működött. Ezzel kapcsolatban vannak még kérdések? Nem, nem ez volt a kérdése, ha jól ért. Igen, térjünk vissza igen, az volt az ön kérdés, hogy ki fizeti a konkrét tolmácsokat, akik a szolgáltatást nyújtják. Igen, Magyarországon alapvető jog, hogy a siketek számára x órányi tolmácsolást nyújtanak. A múltban még helyileg, helyszínen kellett tolmácsolni ezeknek az embereknek, és sokat is kellett hozzá utazni, jönni-menni. El tudja képzelni, hogy milyen alacsony hatékonyságú volt az a rendszer. Ezeket a központokat alakítottuk át, továbbra is vannak még helyi központok, ott is lehet szolgáltatást kérni, de emellett online szolgáltatást is nyújtanak. Ez a kontakt projekt. A következő kérdése pedig az etikával kapcsolatos, meg tudjuk állítani a nem etikus felhasználást. Általánosságban beszélve nehéz feltartóztatni ezt a fejlődést azzal tudunk gátat vetni az etikátlan felhasználásnak, hogyha az embereket akadályozzuk meg az etikátlan cselekvényekben. Ha jól gondolom, az etika abból ered, hogy hogyan nevelték fel az embert. Ez a társadalom jó iskolákkal rendelkezik, és már a gyerekek is tudják, hogy mi etikus. Ez a legfontosabb hiszen maguk a mérnökök is mind gyerekek. Egész életünkben gyerekek maradunk, mindig új dolgokat tanulunk, és új dolgokat szeretnénk létrehozni. Hogyha jó családi hátterünk van, és jó oktatási hátterünk, akkor az etika sokat segít. Ellenkező esetben nem tudunk gátat szabni semminek. A technológiának semmiképpen. Ha mi nem csináljuk meg, megcsinálja valaki más. Nem tudjuk meggátolni az illegális letöltést sem csak annyit tudunk tenni, hogy megpróbáljuk megkérni az embereket, hogy ne töltsenek le illegálisan. A gondolatátvitellel nem arra gondolunk, hogy meg tudjuk olvasni, ki tudjuk olvasni más gondolatait, hanem, hogyha valaki szeretné megosztani a saját gondolatait, az megoszthatja egy másikkal, és nem kell egy órán keresztül magyaráznia valamit. Ez még a nagyon távoli jövő, de meg fog történni maguk az agyhullámok már ma is nagyon sok fejlesztésben vesznek részt. Én is részt vettem egy USA projektben, amelyet eredetileg a Pentagon indított hadi felhasználásra. Olyan emberekkel dolgoztak, akik Afganisztánból tértek vissza, és komoly mentális problémáik voltak. Az ő agyhullámaikat tudták feltölteni a felhőbe, és az egyes személyek agyhullám mintái alapján hozzájuk alakították a mágnes terápiát, melyel segítettek nekik, például alvágyzavarokban. Ma azonban már autista gyermekek segítségére is használják ugyanezt a technológiát. Tehát egyedi, személyre szabott, felhő alapú terápia. Az ember saját agyhullámait elemezzük, elemzi az entrópiát az agyban, az információkat és a tartalmakat, és ezek alapján hoznak létre személyre szabva egy olyan mágnes terápiát, melyel az autista gyerekek például nyitottabbá válnak. Tehát ez is a hadseregből indult ki, és ma már autizmusra is használjuk. De ez már tényleg egy sokkal magasabb szintű kutatás, agyhullámok a felhőben. Azt akartam bemutatni, hogy ezek a dolgok már most is történnek, és azt nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Megállítani nem tudjuk viszont odafigyelhetünk arra, hogy mi történik ebben a pillanatban, és gyorsan reagálhatunk rá. Ez nagyon fontos, hogy minél előbb bevonódjunk az új fejleményekbe. Bizottságokon keresztül, fejlesztésen keresztül. Ez ugyanis a kulcsfontosságú. És ezután kell meggyőznünk nekünk a társadalmat, hogy mit használjon és mit ne. Ez a probléma az internettel is. A szülők úgy próbálják megvédeni a gyerekeket az internettől, hogy kiszűrik a rossz tartalmakat. De nem ez a megoldás. A gyerekeket magukat kell megtanítani, hogy mit szabad és mit nem. Nem lehet őket eltiltani az internettől. Meg kell tanulni, hogy hogyan használják helyesen. Ez a legfontosabb. Igen, ha megengedik, én is, hozzászól, én is hozzászólnák itt, ma, itt ezen a részen. Nem vagyok ellene a bizottságoknak, a bizottságok is tudnak hatékonyak lenni. Én magam is egy nagy híve vagyok az ismeretterjesztésnek és az awareness raisingnek. Ezért nagyon fontos, hogy például a mérnök tanulókat is bevonjuk az etika oktatásába. Ugyanis az USA-ban például a mérnöki programokban már régen kiépültek az etikai részek, de nem tudom, hogy az Európai Unióban ez hogyan működik. Ausztriában például nem sok etikát tanulnak a Bécsi Műszaki Egyetemen. Vannak azonban további érdekes kérdések. Megteszünk-e mindent, amit tehetünk ezen a területen? Nos, vannak szabályaink, vannak parlamentjeink, akik szabályozni, fog, szabályozni tudnak bizonyos területeket, de a piac erői szabályzó erőként lépnek fel ezek akár gyorsabban tudnak bevezetni valamit a társadalomban, mint ahogy azt a jogszabályalkotás követni tudná. De egy másik alapvető kérdés az etika területén már régen felmerült. Az etika egyik kérdése ugyanis az, hogy milyen társadalomban akarunk élni. Ez egy olyan terület, amely egy olyan kérdés, melyben minden állampolgár részt vehet, mindenki vitázhat róla. Ha pedig a kutatásról és a felelősségteljes fejlesztésről beszélünk, erre vonatkozóan már van egy keret, a Horizon 2020-as keret, amely éppen arra való, hogy a hasonló jellegű témákat megbeszélhessük. Úgy gondolom, hogy a kérdés az, hogy megteszünk-e mindent, ami tőlünk telik jelen esetben, és én úgy gondolom, hogy igen, a tudomány megpróbál mindent megtenni. De fontos, hogy a kockázatokról, a veszélyekről is sokat beszéljünk, és mindenkivel megismertessük ezeket. Emellett ugyanis, ugyanakkor azt gondolom, hogy a használt technológiák rengeteg előnyt hoznak, és talán a legfontosabb, hogy jóval nagyobb átláthatóságot. Választ. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmasan alakul a beszélgetés. Érkezett hozzám írásban egy kérdés Brusztó úrtól. Nem tudom, hogy hol van a teremben. Brusztó úr. Akkor felteheti szóban a kérdését, megadom rá a lehetőséget. Thank you. Köszönöm a szót. Én magam az Európai Fejlesztési Tanács Fejlesztő Bizottságnak, az EKT-nak dolgozom, és politikai jellegű kérdésem lenne. Ugyanakkor egyszerű kérdés. Kuti urat szeretném megkérdezni elsőként. Azt szeretném tudni, hogy hisze ő abban, hogy ezek a fejlesztések úgy is végbe mehetnek, hogyha nem tudjuk biztosítani, hogy Európán belül béke uralkodik. És hogy megtörténhetnek, eljöhetnek-e ezek az óriási előnyök, ezek az emberfeletti képességek itt Európában elérhetnek-e minket, hogyha az Európai Unió darabokra törik. Köszönöm. Why should we break it up? So we won't. De miért törne darabokra? Nem fogjuk engedni végül is vannak közös értékeink. Mindent meg tudunk beszélni. Miért törnénk darabokra? Úgy gondolom, hogy de elnézést, visszatérnék általánosságban a technológiára. A probléma az, hogy nem visszük át megfelelően a kereskedelembe azt, amivel rendelkezünk. Nagyon jó, nagyon szép fejlesztési, kutatási programokat hozunk létre. Fiatal vállalkozókkal, fiatal programokkal, de végén ezt nem mi használjuk fel, nem mi tesszük pénzé. Ez Európában nagyon nagy probléma. És azzal küzdünk, hogy definiáljuk magunkat. Mi is az az Európai Unió, honnan jön a finanszírozás, előrekszik a társadalmunk. A probléma az, hogy Európában rengeteg tehetséges emberünk lenne, hogy Európában, Európa számára hozzanak létre újdonságokat. És ez sajnos még hiányzik ahhoz, hogy elkerüljük Európa feldarabolódását, sok új finanszírozási forrásra van szükség, új lehetőségekre, új technológiákra, melyeket Európában kezdünk el használni. Például az egységes piac gondolata szoftveres szempontból. Európában nincsen közös online identitás az európai állampolgárok számára hadd magyarázom egy kicsit részletesebben. Nincsen például egy online európai állampolgári útlevél. Ez azért fontos, mert ha lenne egy ilyen, 450 millió egyedi piaci felhasználónk lenne azonnal ezen online szolgáltatás részeként. 10 milliós 18-80 milliós, 50 milliós piacokról beszélünk online szinten. Több különböző. Viszont vannak olyan cégek, akik már egy milliárd entitással rendelkeznek online, online ügyféllel. Ezért lenne szükség Európa számára is egy ilyen központi identitás. Így egy fiatal vállalkozó is elindíthatna online szolgáltatásokat, amivel rengeteg embert elérne. Ez például Európában még nincsen meg, Amerikán pedig már igen. Ez egy apróság, de óriási lendületet tudna adni az európai gazdaságnak, főleg az európai online gazdaságnak. Ez csupán egy példa arra, hogy hogyan kerüljük el a darabokra szakadást. A gazdagság ugyanis mindig szakadékot okoz. Mindenki gazdag akar lenni, és minél gazdagabb, annál nagyobb a szakadék a szegények felé hogyha a finanszírozás arról szól, hogy a költség egyre jobban lecsökkenjen, akkor előbb-utóbb valaki rájön, hogy ott hagyhatja a céget, és indíthat egy saját vállalkozást. Gazdag cégekben ugyanakkor soha nincsen ilyen kiszállás. Ezért fontos, hogy Európát tovább gazdagítsuk. Ennyit kívántam erről szólni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az írásbeli kérdésben én is meg vagyok szólítva, ami következik, mint érintett. Kiegészítésképpen az előttem szólóhoz azt mondanám, hogy jogalkotói szempontból nagyon fontos, hogy megnézzük a valós felhasználói igényeket, és ennek mentén kellene egy jó megoldást találni, illetve jó megoldásokat találni. A piac, a piac igényeit ugye az emberek támasztják. A mostani workshop témája ugye a fogyatékossággal élőket segítő technológiai megoldások, de nekem meggyőződésem, hogy ezek a technológiák előbb-utóbb elérkeznek minden emberhez. Egy egyszerű példát tudnék mondani a saját hazámból. Egy egyszerű példa, a televíziós feliratozás. A Siketek és Nagyot Hallók közössége évet óta harcolt azért, hogy legyen feliratozás a televíziós műsoroknál, és a mai közvélemény kutatások már azt bizonyítják, hogy a televíziós feliratozás nem csak a siketek és a nagyot hallók nézik, hanem az idősek is, a bevándorlók is, a nagycsaládosok is, mikor a gyerekek próbálnak aludni, akkor a szülők felirattal tudják nézni a műsorokat. Tehát ez egy egyszerű megoldás, ami általánosan felhasználtá vált. És itt jön be a képbe az új technológia, ami ugye szuper két tehet bennünket, de az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Amerikában az amerikai kongresszus már évek óta foglalkozik ennek a jogi és etikai kérdésköreivel. Én nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament is elkezdett foglalkozni ezzel. Képviselő asszony vezeti azt a munkacsoportot, ami a jogi és etikai oldalát vizsgálja a kérdésnek, hogy találjunk jó megoldást ezekre. De egy kulcskérdés van, amit soha nem szabad elfelejteni, és én ezt jogászként mondom, hogy a jog mindig szalad az események után. És nagyon nehéz eltalálni azt a pillanatot, amikor jól tudjuk megelőzni a történéseket, hogy nehogy megakadályozzuk a fejlődést. A következő kérdezőnek megadom a szót, hátul jelentkezett parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm a szót. Én magam az ESPD titkára vagyok, vagyok, aki, amely a fogyatékkal élőknek nyújt támogatásokat. Gratulálni szeretnék az előadásokhoz, és Kósa úrnak is ezen nagyon érdekes, lebilincselő megbeszélés szervezéséhez. Saját szervezeteben belül az európai hálózatban felállítottunk egy PCT csoportot, egy személyközpontú technológiák központot. Ezen belül megpróbáljuk lecsökkenteni a szakadékot a technológiák és a fogyatékkal élők és a szociális szektor között. Azonban azt látjuk, hogy óriási a szakadék, és nagyon sokat kell dolgoznunk a kép, képzéseken, a tudás anyagon azon professzionális személyek számára, akik közvetítőként dolgoznak a technológiák és a fogyatékkal élők között, akik segítségre szorulnak. Meg vagyunk győződve arról, hogy a technológia valóban komoly kihívásokat fog elénk állítani, ugyanakkor megvan benne a lehetőség, hogy óriási képességeket nyújtson mindannyiunk számára, olyan eszközöket, amelyel segíthetjük mindenki, minden fogyatékkal élőt a saját életén belül a társadalomban. Két megfigyelésem lenne. Elsőként egyértelműnek kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan definiáljuk a fogyatékot, a fogyatékosságot. Ön már említette az ENSZ egyezményt a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatban. Ezt számos Európai Uniós tagállam ratifikálta, beleértve magát az Európai Uniót teljes egészként is. Ebben a fogyatékosságot bizonyos képtelenségnek, korlátnak definiálták a társadalommal való kapcsolatban. Tehát nem egy személy jellemzőjeként, hanem a definícióban kombinálódik az egyes képesség hiánya és a társadalommal való kapcsolat hiánya. A mi kihívásunk tehát az, hogy ezeket a korlátokat eltávolítsuk, hogy az emberek részt vehessenek a társadalmi életben, a közösségben, a munkaerőpiacon. És itt találkozunk egy paradoxonnal. Amikor először elkezdtem dolgozni a szociális területen, a fogyatékkal élők száma 6-7 százalék volt. 30 évvel ezelőtt. Ma 14 százalékról beszélünk, függetlenül attól, hogy milyen technológiai fejlődést könyveltünk el az elmúlt években fejlesztéseket, innovációkat, új eszközöket. Mégis a magukat fogyatékkal élőként definiáló emberek száma megduplázódott. Mit jelent ez a statisztika? Azt jelenti, hogy a technológia és az előrelépés nem bontja le magától az akadályokat. Persze, már most is sokkal jobbak a lehetőségek, mint 30 évvel ezelőtt. De önmagában definíció alapján a technológia még nem hajtja végre az akadályok lebontását, sőt új akadályokat hozhat létre a társadalmi részvétellel szemben. Ez pedig egy nagyon komoly aggodalom, melyet szintén figyelemmel kell kísérnünk. Nem hagyhatjuk ki ezt az elemet a gondolkodásunkból, amikor például a közösségi médiákat figyeljük. A kommunikáció új akadályokat hoz létre. A másik gondolatom, a bemutatójával kapcsolatban, amely nagyon érdekes és nagyon lelkesítő kijelentés volt, valóban mindannyian fogyatékkal élünk. Egy bizonyos mértékben mindannyiunknak vannak fogyatékaik. Azonban nem hagyhatjuk figyelemmel, figyelmen kívül azokat az akadályokat, melyek egyes embereket sokkal erősebben érintenek azzal, hogy azt jelentjük, hogy mi mindannyian fogyatékkal élünk. Nem szabad bagatelizálnunk azokat a nehézségeket, amelyekkel bizonyos embercsoportok találkoznak a részvétel területén. Ezért veszélyes ilyen gondolatokat használni, mint ami ilyeneket ön mond, ugyanis hatással van arra is, arra módra is, hogy hogyan szervezi magát a társadalom. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani. Emellett azonban én magam is úgy gondolom, hogy a technológia rengeteg hozzájárulással segítheti az akadályok lebontását, de lehet, hogy vissza kell térnünk a régi vicchez, amelyet pár pillanat előtt is hallottuk. Lehet, hogy itt-ott szükség van néhány etikai bizottságra, hogy hogy határok közé zárhassuk a negatív hatásokat is. Én azonban a jövőben is bízom a pozitív fejlődésben. Köszönöm. Uh, uh, thank you for this remark. Uh, I think... Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Szerintem csak, amit én is elmondtam, vagyis, hogy most több fogyatékkal élő van, mint 200 mint 200 évvel ezelőtt, de ez azért van, mert a megfogalmazás és a meghatározás is megváltozott. Akkor például az autizmust nem nevezték fogyatéknak, hiszen nem is ismerték ezt a jelenséget. Nem a technológia vagy a technológiai haladás duplázta meg tehát a fogyatékkal élők számát, hanem az az úgynevezett long tail modell amikor fejlődik az orvostudomány, és végső soron mindenkiben szinte található majd valamilyen fogyatékosság akár a génjei szintjén. Itt a számokkal dobálózunk, számokkal játszunk, de azért mondtam azt, hogy mindannyian fogyatékosok vagyunk, mert ez egy nagyon jó érv, hogy meggyőzzük a döntéshozókat, hogy a technológia mögé finanszírozást állítsanak, a finanszírozás a fogyatékossággal élők életét segítendő, hiszen a társadalom e, többi tagjának is előnyös ez. E, ezzel lehet őket meggyőzni, hogy ők is fordítsanak rá erőforrásokat. Én legalábbis így gondolkodom erről. Köszönöm. Köszönöm szépen a választ. Van egy további kérdés? Van rá lehetőség ki szeretne kérdezni, vagy észrevételt tenni. Parancsoljon a hölgy hátul. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Jogász vagyok, Kosa úrral dolgozom, és volna Kuti úrhoz egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy most a korlátozottság az agyunk. És arról is beszélt, hogy meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk együtt az új technológiákkal. A kérdés, hogy akkor is megtanuljuk-e mindezt, hogyha a számítástechnika, a technológia, a mesterséges intelligencia gyorsabban tanul, mint mi. Vagy az fog helyettünk tanulni, mert beépítik a testünkbe akkor is használni fogjuk még az agyunkat, a gondolkodásunkat, továbbra is emberiek leszünk, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez tesz minket emberré. Tudom, hogy ez egy kicsit filozófiai szintű kérdés, de nem tudom, hogy valóban ez -e az az irány, amely felé tartunk. Egy mondatot szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan. Én nekem meggyőződésem, hogy az emberi tényezőre mindig szükség lesz ez nagyon lényeges, tudom, hogy ez filozófikus eh, gondolat, de nagyon jól leírta azt a komplexitást, eh, ami jellemzi ezt a kérdést. A technológia soha nem fogja tudni utánozni az anya természet eh, összetettségét. Nem tudom, hogy ez korlát-e számunkra, vagy csak egyszerűen nagyobbra nőhetünk, hogyha használjuk a technológiát. Minden esetre az agy olyas valami, ami csodálatos erőforrásunk, eszközünk, de nem vagyok biztos abban, hogy e tekintetben nem fog a közeljövőben, a következő húsz évben új dimenziókat nyitni a tudomány, és a következő húsz év közeljövőnek számít. Maybe this is kind of like a fluid concept. Lehet, hogy ez egy kicsit elmosodott fogalom, a határok e egymásba mosódnak, meddig tart az ember, honnan kezdődik a gép, lehet, hogy már most mi is kiborgok vagyunk, hiszen az életünkhöz technológiát használunk, és ez csak tovább fokozódik. Ettől mi még nem leszünk kevésbé emberiek. De nagyon érdekes viták folynak a robotikával foglalkozó közösségben. Hogy vajon egy napon elképzelhető-e, hogy a robotok olyan közel kerülnek az emberekhez, hogy például amikor egyszer találkozunk egy személlyel, akkor nem tudjuk eldönteni első pillantásra, hogy embere vagy gép. Valaki azt mondja, hogy nem is lényeges, mert hogyha ez a valami úgy fel tud lépni, mint hogyha emberi lény lenne, egy olyan beszélgetésbe tud bocsátkozni, hogy az érzelmeket kelt, vagy érzelmeket mutat, akkor igazából számít-e? Most azt mondanánk, hogy valóban ez számít, én tudni szeretném, hogy ott ember van, vagy gép, a mögött, a személy mögött, amely komplex emberi viselkedést eh, tanúsít, de hogy fogunk gondolkodni húsz év múlva, azt nem tudjuk, lehet, hogy ez önhöz szól inkább ez a kérdés. What kind of és a gondoskodás szempontjából is nagyon lényeges ez, hogy időskorunkban el tudjuk-e képzelni, hogy gépek gondoskodjanak rólunk, és akkor meg lesz az az emberi tényező, az az emberi érintés, amire szükségünk van. Persze ez egy nagyon komplex kérdés. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Parancsoljon. Köszönöm szépen, Kósa úr. Live van Hunca vagyok, a STOA osztálytól, a Tudományos és Technológiai Alternatívák értékelésével foglalkozó osztálytól. Én Kósa úr csapatával együttműködtem, működtem, és felmerült bennem, ugye ez volt az alcíme is ennek az előadásnak, hogy a fogyatékosság vajon, hogy ezek a technológiák a fogyatékosságtól mentesítenek, vagy inkább újabb fogyatékosságot okoznak. Nem tudom, hogy van erre most válasz, de lehet, hogy elvesztünk bizonyos képességeket, vagy lustává válunk, mert a technológiát használjuk fel. Köszönöm. We're already there. Már eljutottunk ide, már eljutottunk ide, beszéltem kollégákkal, akik azt mondták, hogy a gyerekek, a tinédzserek nem foglalkoznak azzal, hogy megtanuljanak helyesen írni. Hát a helyes írás ellenőrző majd kiavítja, amit írtak. Minek foglalkozzanak ezzel? Itt vannak a számológépek. Hát akkor minek tanuljunk összeadni, meg szorozni, osztani, kivonni fejben? Tehát bizonyos készségeket már most elveszítünk, de lehet, hogy más készségekre pedig most teszünk szert. Úgyhogy lehet, hogy nem csak vesztes játszma mindez. Legalábbis ez az egyik módja annak, ahogy mindenre tekinthetünk. Persze folyamatosan egyre könnyítjük az életünket, több szempontból is. Most már olyan sok profilt és preferenciát hoztak létre rólunk különböző rendszerekben, hogy a választást az gyakran nem mi hozzuk meg, hanem sokszor döntenek helyettünk. Én nem tudom, hogy önök közül mennyien örülnek annak, hogy amikor megpróbálnak egy úti célt találni maguknak, a választási lehetőségeket a számítógép eleve felkínálja már az infrastruktúrát is eleve meghatározzák. De például nekem is nagyon nehéz, az én nevemmel, ugye Európa több részén, ez egy férfi név, és nagyon sokszor úrnak szólítanak engem, és nagyon sok levélben úrnak szólítanak meg, de nem tudom ezt megváltoztatni. Gyakorlatilag ez egy nemi sztereotípia, benne van a rendszerben, és kész. Tehát a döntéseink, a választásainkat korlátozza a technológia méghozzá a kódolási szinten, ezt próbáltam én már korábban is mondani, hogy erre is oda kell figyelni hogy a programozók, a szoftvermérnökök, akik kódolják ezeket a rendszereket, már ők korlátozhatják, vagy kiszélesíthetik a választási lehetőségeinket. Lehet, hogy talán mindig a könnyebbet kellene választanunk, és az életünket könnyíteni, de én azt mondanám, hogy használjuk a készségeinket amennyire csak lehet, és a gyerekeinket is erre bátorítsuk. A hölgy hátul parancsoljon. Denis Krükop vagyok, az LPRS-től. E Felnőttként mindannyian azt hiszem tisztában vagyunk azzal, és elég fájdalmas ez a valóság, hogy a gyermekeink mennyire nyitottak az úgynevezett nagy változásokkal kapcsolatban. Ezek a nagy változások a gyerekeink életében hétköznapi tények. Tehát ha én a mai technológiát látom, számomra ez hatalmas változást jelent. De a gyermekeim nem ismernek semmifajta más világot. Ők ebben nőttek fel. És ön beszélt arról, hogy oktassuk, tanítsuk a gyermekeinket, hogy legyen egy etikai diskurzus is. De nekem úgy tűnik, hogy van itt generációs szakadék is. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon az én értékeim, az én etikám kommunikálható-e a fiatal generáció felé? Vajon ennek van értelme a fiatal generáció számára? Tehát ha az oktatásról, a tájékoztatásról beszélünk, milyen modellt dolgozunk ki a generációk közötti kommunikációra, vagy akár az intézmények közöttire? Az iskolákon belüli oktatás, az iskolákon kívüli oktatás, milyen fajta modelleket lehet erre kidolgozni? This is a very, very uh, important question. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ki dönti el, hogy mely értékek a fontosak. De az a fontos, hogy ezt egymással való dialógusban döntsük el közösen döntsük el, hogy mi a fontos, mi a legértékesebb. És azt hiszem, ez is egy olyan terület, ahol ezt közösen kell megbeszélnünk. Én magam úgy gondolom, hogy ez a generációs probléma mindig is fennállt. Ha csak a saját szüleimet nézem, és hogy honnan jöttek ők, hogy milyen értékeik voltak nekik. Már én is rengeteg mindenben nem értek egyet velük, például értékítéletben sem. A megoldást azonban csak a dialóguson keresztül találjuk meg, ha a generációk képesek egymással kommunikálni, és ha képesek vagyunk tanulni a saját gyermekeinktől. Ahogyan ön is mondta, ők már egy olyan időben élnek, ahol a CD lejátszó is elavult eszköznek számít. Már fogalmuk sincs róla, hogy hogy nézett ki egy bakelit lemez valaha, és hogy zenét tárolt. Ezért igaza van önnek is, de a párbeszéd, a dialógus az egyetlen megoldás arra, hogy közös álláspontra helyezkedjünk. Remélem ez megválaszolta a kérdését. Igen, bizonyos mértékben. De azt szerettem volna inkább kérdezni, hogy ez a dialógus, ez végbe megy ugyan a családokban, ám hogyha az oktatásról beszélünk, iskolák kereteiben, vagy más intézményekben, ott nem biztos. Az ilyen intézményekben a legtöbbször egyirányú a kommunikáció. Mit gondol ön erről? Működik-e ez ilyen módon is? Vagy mindenképpen más pedagógiai megközelítésre van szükségünk? Nos, ez nem az én szakterületem, nem vagyok, nem mozgok olyan kényelmesen ezen a területen. De amit elmondhatok, a legtöbb ország, amelynek az oktatási rendszerét ismerem, ott politikai döntés az, hogy hogyan közelítjük meg az oktatás egész probléma rendszerét, és hogy milyen értékeket ágyazunk be az oktatásba. Tehát ez politikai kérdés. Ugyanakkor természetesen szélesebb körben, szélesebb társadalmi kontextusban kell ezeket megvitatni. Más társadalmakban esetek teljesen különböző megoldásokat találnak, attól függően, hogy éppen hol állnak. Köszönöm az érdekes párbeszédet, és egyetlen kiegészítésem van a most hallott párbeszéd kapcsán a gyermekek nyitottságával kapcsolatban ez megragadott engem, mert a saját tapasztalatom, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos attitűd, a hozzáállás is alapvetően gyermekkorban dől el. És ez nagyon fontos. És ez fontos megragadnunk a segítő technológiáknak. Van egy, tehát már láttunk olyan fejlesztést, programot, ami ezt a területet közelíti meg. És ez is egy segítség, előrelépés lehet ezen a területen. Van-e még kérdezőnk? Jelentkezik-e még valaki? Elfogytak a kérdések? Akkor nekem lenne egyetlen kérdésem. A levezető elnökség egyik hátránya, ugye, hogy nem etikus, hogyha az elején kérdez az ember, úgyhogy a végére hagytam magamat. A szupereszközök témájában kérdeznék például a mechanikus kar, vagy a végtagpótlás, amivel jobb tulajdonságot szerezhet az ember. Én a társadalmi reakciókra vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban. Van olyan etikai kutatás, hogy nem csak az alkotó, hanem az úgymond fogyasztó, illetve a fogyasztóval kapcsolatba kerülő embertársak, tehát maga a társadalom hogyan reagál ezekre a kérdésekre. A mai napig nagyon élénken emlékszem a Pistorius, ugye a dél-afrikai futó esetére, egy parasportoló esetére, akinek mindkét lábát amputálták, és egy speciális futó lábbal, egy eszközzel fantasztikus eredményt tudott produkálni. És fél éven keresztül folyt a vita arról, hogy az, ő az épek olimpiáján elindulhat-e. Tehát a kérdés az, hogy ezek a szuper eszközök, a szakadékot beszűkítik, vagy esetleg továbbra is fenntartják. A társadalmi reakciókból azt látom, hogy a társadalom még mindig nem áll készen arra, hogy elfogadja ezt a kérdést. A fogyatékossággal élők közössége várja, akarja, szeretné használni a technológiákat. Ugye ezek a fejlesztések megadják a lehetőséget a társadalom negatív hozzáállását ellensúlyozni, de ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy van-e kutatás, vagy valami olyan folyamat, ami segíteni azt, hogy a társadalom fejében is ez változzon. Nem tudom, hogy ki akar erre válaszolni. Lehet, hogy ez megválaszolatlanul marad, de engem nagyon érdekel ez a kérdés. Just to underline that, that in my Szeretném azt kiemelni, hogy az én modellemben, amelyet megpróbáltam bemutatni a korábbiakban, már beépített funkció az, hogy mindig új definíciót hozunk létre a fogyatékosságról. Annak érdekében, hogy akik valamilyen fogyatékkal élnek, és fogyatékkal élnek, nem csupán a, fogyat, a mostani fogyatékosok, hanem azok az emberek is fogyatékkal élnek, akik nem kapnak ilyen különleges eszközöket. Hogyha én nekem 150 az iq viszont hogyha valaki egy eszközzel felszerelve 300-as iq kap, akkor melyikünk a fogyatékosabb? Az-e éne, vagy a mellettem ülő például siket, vagy vak? Ezzel azt próbálom bemutatni, hogy a technológia használatával ha szuperembereket hozunk létre, akkor mindig létrehozunk egy új szakadékot azokhoz képest, akik nem használják ezeket a segítő technológiákat. Ez tehát a kérdés. Rá kell -e kényszerítenünk a társadalmat arra, hogy használja ezeket a technológiákat? Hogyan leszünk normálisak, vagy hogyan maradunk mindig a normalitás éppen adott szintjén? Ez egy nagyon komoly kérdés ebben a verseny, ebben a mai versenyben. Lássuk például a gyerekeket, akik transformerekkel, szupermenekkel játszanak otthon. Ők maguk is egész életükben szuper emberek szeretnének lenni. Ha megtehetnék, szeretnének bionikus kart, szeretnének tudni 100 km órával szaladni. A probléma tehát mindig az, hogy folyamatosan többet akarunk. Ez bizonyos, ez bizonyos mohóság. Tehát folyamatosan újabbra, többre vágyunk filozófiai vitákra mindig szükség van, de nem tudjuk megállítani a fejlődést. Meg fog történni. A kérdés csak az, hogy hogy leszünk képesek együtt élni vele. Hogyan tudjuk ezt majd beépíteni az életünkben? Nem, nem mondhatjuk csak simán azt, hogy itt a termék, használjátok. Nem adhatjuk ezt meg bárkinek, aki csak simán sokkal gyorsabb akar lenni, vagy óriási hegyeket megmászni megtagadhatjuk tőlük az új technológiákat. Megtehetjük, hogy számukra nem fejlesztünk ilyen eszközöket, de mindig lesz egy másik mérnök, aki megadja, amit szeretnének. A probléma mindig fent tud állni. A technológia létrehozásával hozzuk létre magát a problémát is. Arra a filozófiai kérdésrehez jutunk vissza, hogy pontosan mi a célja az emberi fajnak a jövőnkben benne van az is, hogy egyre messzebbre fejlődünk, egyre újabb bolygókra látogatunk el. Ez is része a technológiai fejlődésnek, de ez már a filozófikus része. De talán önnek is van egy érdekes válasza erre, a saját kérdésére természetesen. Szépen. Van -e esetleg még kérdés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kötelességem a záró szakaszt elkezdeni. A napi rend szerint egy összefoglalót kellene elmondanom, de azt gondolom, hogy az 50 perces vita, a képernyő jelzi, hogy 50 perccel tart a vitánk, tehát ez nagyon érdekes vita volt, és ez is megmutatta, hogy ez a kérdés, miért kezdeményeztük. A STOA maga támogatja, hogy legyen egy ilyen kutatás, ez is maga a tény bizonyítja azt, hogy van igény ennek a kérdésnek a megvizsgálására, és van igény a fogyatékos társadalom részéről arra, hogy meglegyenek a tudományos alapok, amivel tudják az érdekeiket képviselni, és ugyanúgy a jogalkotóknak is szükségük van olyan világos alapdefiníciókra, fogalmakra, illetve megalapozott jövőképre, amivel megfelelő döntéseket tudnak meghozni. Három előadást hallhattunk ma. Az első előadó Ausztráliából, ugye a technológia segítségével volt velünk, tízezer kilométer távolságból, és így is el tudta mondani a tapasztalatait. 60 évvel ezelőtt ugye ő teljesen más helyzetben nőtt fel, egy új világ nyílt meg előtte a technológia fejlődésével, tehát úgy gondolom, hogy azok a fogyatékossággal élők, akik a fejlett világban élnek, ezt ugyanúgy megtapasztalják. De felhívom a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élők nagy része nem a fejlett világban él és ezért is fontos az, hogy olyan segítő technológiákat hozzunk létre, jöjjenek létre, ami mindenki számára hozzáférhető. Tehát ne csak a fejlett világ számára, hanem az elmaradottabb földrészek számára is. A második előadás részben erről is szólt, ugye Kuti úr részéről, hogy egy olcsó, költséghatékony megoldást mutatott be a tehát bebizonyosodott, hogy szükség van olyan segítő technológiára, ami a fogyatékossággal élők helyzetét javítja és segíti. A harmadik előadó azt gondolom, hogy egy nagyon mély etikai beszámolót tartott nekünk, számunkra laikusoknak ez nagyon érdekes volt, és teljesen új megvilágításba helyezte a dolgot. És most nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy etikai kérdések hangsúlyos tétele nélkül helyes irányba mehet-e az egész fejlődés, ami most ugye ránk vár. Meggyőzött engem arról, hogy igenis szükség van komolyan venni az etikai aggályokat és az alapkérdéseket, és ezeket együtt kell kezelni a technológia fejlődésével a kereskedelem fejlesztése, a piaci igények, a fogyasztói igények és az etikai alapvető kérdések nekünk mind ugyanolyan fontosak, és nekünk jogalkotóknak az a feladatunk, hogy ezeket a szempontokat kiegyensúlyozottan tudjuk alkalmazni, és a jogszabályokba úgy beültetni, hogy azok hatékonyan tudják nem akadályozni, segíteni a fejlődést azért kezdeményeztem ezt a projektet, hogy segítsük ezt a folyamatot. Tehát, hogy ne legyenek előítéletek, illetve a társadalom rossz felfogása ne legyen negatív hatással, hanem győzzük meg őket arról, hogy érdemes segíteni a fogyatékossággal élő számára. És ne úgy segítsünk, hogy majd mi megmondjuk nekik, hanem velük együtt az ő véleményük figyelembevételével és az ő igényeik alapján adjuk meg nekik a segítséget. És egy utolsó mondattal szeretném lezárni az ülésünket. Többször elhangzott, hogy mennyi fogyatékossággal élő személy él a világon. Most mindegy, hogy valóban fogyatékosokra gondolunk, vagy mindenkit beleértünk ebbe, de az biztos, hogy ők is egy piaci fogyasztói réteg. És igenis, már benne vagyunk abban az időszakban, amikor számukra is megjelennek azok az alkalmazások, technikák, eszök, amik őket segítve utána minden embernek fognak segíteni. Zárásképpen szeretném megköszönni azt a titkárságának, hogy megszervezte a mai eseményt, a workshopot, és természetesen bár még nem tartunk ott, nem is akarom, de a tolmácsok munkáját is szeretném megköszönni. Nem lesznek robotok, robottolmácsok a közeljövőben, szükség van rájuk, <laughs> tehát a személyes tolmácsolásra szükség van, de alkalmanként egyébként én is használom a kontaktrendszert és szeretném megköszönni a szöveges írásos fordítást is. Remélem, hogy az interneten minket követő nézők is élvezték a mai beszélgetést és workshopot. Mindenkinek köszönöm a részvételt, és jó utat kívánok hazafele!